egy kis nyilvánosságot adni ezáltal is. La commission, euh, souhaite euh, nous faire... Az Európai Bizottság kíván nekünk valamit mondani? Van bármilyen megjegyzésük? Peter Craig McBrain vagy Catherine McDependingen fog hozzánk szólni. Parancsoljanak, önök a szó. Madam Chairman, Mr. Mr. Húzishauser is here and would like to take the floor. Elnök úr, Húzishaus úr van itt, és ő szeretne szót kapni. Tíz másodpercet, hogyha várnak, akkor helyet is foglal, és átvenni a szót. Monsieur Rodeshauser, je vous donne la parole. Rodeshauer úr megkapja a szót. Az utolsó alkalommal adom meg önnek a szót. Merci beaucoup. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy néhány percet ad nekem ma délután, hogy néhány szót szóljak öt éves tapasztalatomról, melyet együtt éltünk át a fejlesztési politika területén, úgy vélem, hogy előrevittük a fejlesztési napirendet, mégpedig nagyon nagy mértékben ezen elmúlt öt év során. Listán van itt a közleményeket illetően, de csak felsorolni a kezdeményezéseket fél órát tenne ki, hát ezt nem akarom megtenni, csak arra emlékeztetném önöket, hogy az elején nagyon sokat dolgoztunk a gazdasági válság kapcsán, és az Európai Unió Bizottsága volt az egyetlen szereplő a fejlesztés területén, mely kiegészítő forrásokat tudott biztosítani a gazdasági válság, az élelmiszerárak kapcsán kialakult válság meghaladására. Két milliárd volt ez körülbelül, és itt a partner országok kapták ezt. Nagyon szoros együttműködésben tettük mindezt önökkel. Aztán dolgoztunk a közösségi politikák koherenciáját, illetően a fejlesztés területén nagyon sokat dolgoztunk az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban, nem sokkal ezelőttig. Együtt elgondolkodtunk azon is, hogy a milleniumi célokat hogyan lehet elérni. Donorként egy olyan dokumentum jött létre, amelyre büszkeséggel tekinthetünk. Ami a támogatás hatékonyságát illeti, úgy vélem, hogy az Európai Unió talán az a donor, amely a lehető legkomolyabban vettek kötelezettségeit a támogatások széttöredezettségét illetően, és megmutattuk ezt Mexikóban is, az ott lezajlott konferencia kapcsán, a nyomonkövetési konferencia kapcsán. Aztán még néhány dolgot említenék meg a, az, azzal a napirendel kapcsolatban, mely nagyon sok vita tárgya volt, és egy világos nyilatkozatot alakítottunk ki a fejlesztéssel kapcsolatosan megnéztük, hogy mit akarnak önök változtatni, mit kell megőrizni, és Pibax biztos úr nagyon elégedett volt, amiért sikerült egy megállapodást találni ezzel kapcsolatban. A költségvetési támogatást is újra definiáltuk, ez a mi hozzájárulásunk a jelenlegi létező rendszerhez. Végül a 2015 utáni vitát is megnyitottuk, mely a New Yorki vitákra és mélységes kiadással járt. Csak néhány témát vetettem fel, mely ügyekkel kapcsolatosan nagyon nagy mértékben előreléptünk. Időközben a világ megváltozott, vannak olyan országok, amelyek noha elkecsét partnerek megváltoztatták a státuszukat, mi kiagazítottuk a politikánkat, különbséget tettünk ezen országok között, és nagyon örülünk, hogy a parlamenten megállapodásra sok, sikerült jutnunk ennek kapcsán is, mely egy jó megállapodás. Együtt az önök segítségével egy új többéves pénzügyi keretet is kialakítottunk, melyre büszkék lehetünk. Itt ez az egyik közösségi politika, amely nem szenvedett el megszorításokat a 2014-2020-as időszakban az önök segítségével, és ez, ennek kapcsán nagyon elégedettek lehetünk, noha ez a 0,7% ez nem elégséges. Aztán vannak itt még bizonyos dolgok, amelyek nagyon fontosak számunkra, mint például a megkülönböztetésmentesség, vagy akár az a nem humánus bánásmód, amely számos partnerországunkban még jellemző. Ezzel kapcsolatban kevésbé lehetünk elégedettek, kevésbé lehetünk büszkék sikereinkre a gyakran nagyon érzelmektől fűtött viták ellenére, melyek itt lezajlottak önökkel, mégiscsak sikerült nagyon nagyban előrelépnünk a fejlesztési napirend kapcsán, és nemrégiben kötött megállapodások révén a következő időszakra sikerült előkészítenünk a dokumentumokat, és az MFF megállapodás, illetve az új időszakra vonatkozó eszközök kapcsán új szerepet adtunk a parlamentnek a fejlesztési politikában és az intézmények közötti tárgyalások során. Tudom, hogy önök stratégiai párbeszédről beszélnek. Ez a parlament helyzetét megváltoztatta, és a Deve szakbizottság előre tudott lépni ezen viták során, és erőteljesen befolyásolni tudta a tárgyalásokat. Számunkra ez megfelelő volt, jó volt a bizottság részéről, nagyon elégedettek vagyunk az elért eredményekkel. Csak néhány szót kívántam szólni. A DEVE szakbizottságnak és tagjainak köszönetet szeretnék mondani a konstruktív párbeszédért, melyet ezen évek során lefolytattunk. Azt hiszem, hogy ez egy jó tapasztalat, és többet tudtunk így együtt tenni, mint tudott volna a parlament, illetve a bizottság külön-külön. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, monsieur. Köszönjük szépen, Rödöseve úr. Ez az öt éves együttműködésnek most egy záró aktusa, ha úgy tetszik és valóban sok mindent értünk el együtt. Köszönöm ennek is a gratulációt. Most a nyolcas napi rendi pont következik. A gyermekházasság átfogó kezelése a fejlődő országokban. Ezen belül első ez a téma nagyon aggasztó, jelenséggel foglalkozik, a fejlődő országokban házasságra kényszerített gyerekekkel, és ennek a jelenségnek a globális aspektusaival. Kérem, hogy a Plan International képviselője vezesse be néhány percben számunkra ezt a kényes kérdést. Tanya Cox asszonynak fog szót adni, a Plan International képviselőjének. Parancsoljon! Kérem, mutassa be tanulmányukat a témáról. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm, hogy meghívtak. Köszönöm, hogy bemutathatom a tanulmányunkat a Plan International részére. Nagyon közel a szívünkhez ez a téma, sok éve foglalkozunk már ezzel a problémával. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A gyermekházasság világszerte sok gyermeket érint, nyilvánvalóan elsősorban Nyugat-Afrikában, például Nigériában, Csádban, Kínában, illetve Dél-Ázsiában, mint Bangladesben és Indiában jellemző ez, de tulajdonképpen mindenhol előfordul ez, beleértve Európát is. És amikor gyermekházasságról beszélek, akkor olyan házasságról beszélek, amelyben az egyik partner, legalábbis az egyik partner 18 év alatt. És általában a lányokat érinti ezt, de a fiúkat sem záratjuk ki ebből a kategóriában. A mai előadásomban elsősorban lányokra fogok beszélni, hiszen rájuk nézve ez még nagyobb probléma, de a fiatal fiúkra is nagyon komoly nyomás gyakorolta az, hogy egy családról kell gondoskodnunk ilyen korai életkorban. De a gyermekházasság elsősorban azokat a lányokat érinti, a, akik már egyébként is igencsak a társadalom szélére szorultak, és, és nem nagyon áll hatalmukban az életük alakítása, például e, nem vettek részt megfelelő iskolai oktatásban, és itt tovább. Például a, a legszegényebb háztartásokból származnak ezek a lányok, a legszegényebb 20%-ból ellentétben azokkal a lányokkal, akik a gazdagabb családokból származnak, náluk ez sűrűbben ezről fordul. A fejlődő világban háromból egy lányt már 18 éves kora előtt eh, hozzáadnak egy férfihoz, és a gyermekházasság eh, az érintett, jobban érintett országokban háromból két lányt is érdekel. És, és 2020-ig ez évente 14 millió lányt fog érinteni, 140 millió gyermekkorában megházasodott lány lesz 2020-ban. És ezek a számok rendkívül magasak. És hát most szeretnék néhány percet azzal tölteni, hogy nézzük meg a gyökereit, az okait ennek a problémának, hiszen ez kell ahhoz, hogy fel tudjunk lépni ezzel a jelenség ellen. Két csoportba osztanám az okokat, először is a szociális normák, hagyományok kérdése, a második ok pedig a szegénységben rejlik. A szociális normák és a hagyományok tekintetében azt kell megállapítanunk, hogy ezek állnak sokszor a nemi egyenlőtlenségek hátterében, és tulajdonképpen ez a gyökere a gyermekházasság problematikájának. Egész egyszerűen a kislányokat, lánygyermekeket sokkal értéktelenebbnek tartják számos társadalomban, mint a fiú gyermekeket. Éppen ezért például élelmiszerrel sem jutnak, kevésbé táplálják őket, inkább otthon tartják őket, hogy a házi munkát, az ápolást végezzék el, és ne iskolába járjanak, nem igazán e, jutnak tulajdonképpen tulajdonhoz, földtulajdonhoz, és hogyha a földeken dolgozok, akkor is a férfi, a család fő viszi el piacra és értékesíti az árukat. És a lányok az elsők, akkor, amikor elfogy a pénz, akiket az iskolából kivesznek a szülők. Ezeket a szociális normákat számos esetben a diszkriminatív jogszabályok is még megerősítek. Például 18 éves kor alatt a, a, a lányok szülői beleegyezésre 148 országban házasodhatnak, míg a fiúk esetében csak 105 ország engedélyezi ezt. Nagyon sok országban nagyon komolyak a szociális korlátok, például a Bangladesben ugyan bevezették 1929-ben eh, a gyermekházasság tilalmát, de mégis a mai napig az első három olyan országban szerepel Banglades, amelyekben nagyon-nagyon erősen jelen van a gyermekházasság. Sokszor ezt elkerülhetetlennek tartják, mit lehet ez ellen tenni, felmerül ilyenkor a kérdés. A néhány esetben a szülők úgy gondolják, hogy felelősek azért is, hogy, hogy minél hamarabb kiházasítsák a lánygyermeket, hogy nehogy esetleg erőszak áldozatává váljanak, és, és ugyanakkor a szegénység ellen is így próbálnak küzdeni a gyermekházasságok második nagy oka pedig pontosan ez a szegénység. Ez egyrészt a motorja, és ugyanakkor a következménye is a gyermekházasságnak. Hogyha egy család szegény, akkor a lány gyermeket gazdasági tehernek tekintik, és hogyha kiházasítják, akkor egyel kevesebb gyermeket kell táplálni, és, és ugye ilyenkor hozományt is kap a, a a család éppen ezért egyfajta gazdasági bevételt is jelenthet egy gyermekházasság. És ilyenkor ugye, amikor egy szegény családról beszélünk, akkor elsősorban gyermekeket veszik az iskolából is, hiszen a fiúk értékesebbek, ők tovább tanulhatnak. És hogyha egy kislány kivesznek az iskolából, akkor onnantól kezdve már logikus lépésnek tűnik az, hogy ki is házasítsák ezt a lánygyermeket. És abban az esetben, hogyha már megházasodik, akkor már nagyon kicsi az esélye annak, hogy később visszatérjen ez a lánygyermek az iskolába. És hát, hogyha nincsenek megfelelő öm, készségei, nincs képzettsége, nem tud írni, olvasni, akkor nagyon rossz esélyekkel indul a későbbi életébe. És hát az egészség, az oktatás szempontjából a gyermekházasság még inkább erősíti ezt a, az ördögi kört, és gyermekét megházasodott lányok családja maga is általában szegény marad. Itt, itt most egy nagyon törékeny struktúráról is beszélünk. Etiópiában, Bangladesben végeztek vizsgálatokat ezen a területen, ott ugye elsősorban a klímaváltozás veszélyeinek vannak kitéve ezek az országok, akár az asszályok, az eladás szempontjából, és az ilyen társadalmakban sokszor azt a túlélési stratégiát választják a családok, hogy hamar kiházasítják a gyermeküket, hiszen a szegénység és egyéb katasztrófák fenyegetik őket és minél tovább azonban iskoláztatják a lánygyermekeket, annál nagyobb az esély arra, hogy nem kell gyermekként megházasodnia. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy a lánygyermekeket is az iskolában tartsák a szülők, és eh, hogyha korán házasodnak a lányok, az azt is jelenti, hogy nagyon korán szülnek maguk is gyermeket és minél jobban képzett, minél iskolázottabb egy lány, annál később házasodik, és annál később fog gyermeket szülni. Tehát, és ezzel lehet megtörni a szegénység körét. Tehát itt úgy tűnik, hogy a megoldás az lenne, hogy a több fronton is dolgoznánk ezen a probléma ellen. Egyrészt biztosítani kellene az, hogy a szegény lánygyermekek is hozzáférhessenek az oktatáshoz, méghozzá biztonságos környezetben hiszen hogyha az iskola nem biztonságos, akkor ez újabb okot szolgáltat arra a szülőknek, hogy vegyék ki a gyermeküket az iskolában, elsősorban lányokat. Itt ugye elsősorban szexuális erőszaktól is próbálják sokszor a szülők megvédeni a gyermekeket. Másik előnye annak, hogyha tovább tanulnak a lányok, az az, hogy a, ez kitolhatja a házasság idejét azáltal hogy a tanárok nagy befolyás gyakorolnak a lány gyermekekre, a gyermekek jogairól is beszélhetnek, illetve a gyermekházasság hátrányairól is többet megtudhatnak az iskolában, és hát láthatják azokat a rossz példákat is, amikor mondjuk iskolatársaik korán házasságba kényszerülnek. De miért is fontos számunkra ez a probléma? Miért is érdekes az, hogyha korán házasodnak a lányok? a pszichológiai és érzelmi következményektől eltekintve vannak ennek bizony fizikai következményei is a fiatalon házasoló lányok számára, például ugye a szexuális erőszak, másrészt pedig vannak más egészségügyi problémák is, amelyek a korai terhességgel függenek össze a korai szüléssel. Hogyha egy gyermeket ö, gyermek, tehát egy lány gyermek korában kiházasítanak, akkor még a szervezet, a teste nem biztos, hogy készen áll a szexuális kapcsolatra, a terhességre, a szülésre, de ugyanakkor tárként kezelik, és ki van téve ilyen irányú erőszaknak. És a korai terhességek ugyanakkor nagyon-nagyon nagy veszélyt is jelentenek a lányok számára. Nagyon gyakori az ő esetükben, hogy szüléskor eh, elhaláloznak, 15 és 19 év közötti szülőgyermekek esetében nagyon nagy a veszélye az anya és a gyermek halálának is. Ötször magasabb itt az esély ennek, mint 19-24 év között. Ugyanakkor a gyermekek által világra hozott gyermekek, csecsemők is ö, nagyobb esélye haláloznak el korai életkorban. Mit lehet tenni? Közösségi, család és egyéni szinten is fel kell lépni. A mi, a mi tervünk, a mi programunk eh, mindhárom szinten működne. 2010-ben dolgoztunk egy programot, amely Indiára, Bangladesra és Nepára eh, terjed ki. Ez az a három ország, ahol a legnagyobb mértékben van jelen a gyermekházasság mit is teszünk? Mi megpróbáljuk biztosítani azt, hogy uh, regisztrálják, nyilvántartásra vegyék valamennyi megszületett gyermeket, megpróbáljuk a családokban, a közösségekben felhívni a figyelmet a gyermekházasság veszélyeire, és megpróbáljuk a szociális normákat megváltoztatni. Férfiakkal és fiúkkal is együttműködünk, hiszen ez kulcsfontosságú abban, hogy itt előrelépés történjen, hiszen elsősorban a férfiak döntenek arról, hogy mi történik a lányokkal ezekben a társadalmakban. És ami szintén nagyon fontos, hogy szem előtt tartsunk, az az, hogy a családok nagyon gyakran úgy gondolkodnak, hogy a gyermek védelmében, a gyermek érdekében házasítják ki a, a lányokat ilyen korai életkorban. Mi azt láttuk, hogy a, nagyon hatékony módszer lehet az, hogyha lányklubokat, lánycsoportokat indítunk, ahol találkozhatnak, tapasztalatot cserélhetnek a lányok, és tájékozathatnak a jogaikról, hiszen Hogyha arra biztatjuk a fiatal lányokat és fiúkat, hogy érvényesítsék a jogaikat, akkor sokkal eh, hatékonyabban, határozottabban tudnak fellépni a szüleik ellen, ha azok korán házasságba akarják őket kényszeríteni. És a, a gyermekek eh, határozottság esetleg meggyőzheti a szülőket is arról, hogy másképp kellene eh, eljárni. Aztán fontos a jogszabályalkotás szerepe, és nagyon fontos az, hogy ne csak jogszabályt fogadjanak el arra vonatkozóan, hogy 18 év alatt bárki megházasodhasson, akár szülei vagy szülő engedély nélkül, de fontos az is, hogy ezeket betartsák, és nagyon fontos az is, hogy a középiskolában bent tartsák a lányokat az iskolában, és középfokú oktatásban részesüljenek, és és hát a, a képviselők is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megelőzzük a gyermekházasság tovább terjedését. Először is az uniós programozás támogatása is fontos ezen a téren. Egyáltalán nagyon üdvözöltük a költségvetés források ez irányú felhasználását, hiszen az oktatás kulcsfontosságú ebben a tekintetben. Tehát a következő hét évben nagyon fontos, hogy minél több forrást fordítsanak arra, hogy biztosítsák a gyermekek iskoláztatását, és itt feltétlenül a középfokú oktatásra is koncentrálni kell. Aztán azáltal is segíthetnek, hogy a, a fiatalok gazdasági szerepét támogatását is megerősíteni. Különösen a lányok esetében ez kulcsfontosságú lehet. Tehát, hogyha hogy, ha munkahelyet találnak, munkához jutnak minél hamarabb, akkor függetlenné válnak a lánygyermekek. És az Európai Külügyi Szolgálat is egy kampányt kíván indítani ezzel a téren, de egy kicsit talán már megkésett ez a program. Ők ugyanakkor önök is részt vehetnek abban, hogy monitorozzák ennek a kampánynak a hatását. Elnök, az, itt nagyon szűkek az időkorlátok, még három percet kap az előadó. Nálunk nagyon drága minden perc, ezért elnézést kérek, de kérem az előadót, hogy minél hamarabb fejezze be az előadását. Elnök asszony, befejezhetem még? Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy beszámolt az internet a Plan International munkájára a gyermekházasság elleni küzdelemben. Nagyon fontos, hogy megszületett ez a jelentés. Mindenki számára elérhető ez. És most pedig úgy látom, hogy Gustafsson úr kért szót. Köszönöm szépen. Kérem, vegyék fel a fejhallgatókat, ha svédül nem tudnak. Nos, köszönöm, hogy előadta a Plan International által követett célokat, folytatott projekteket. Nagyon fontos, amit ön elmondott, mert a női gyermekjogok érvényesítése nélkül semmilyen sikert nem fogunk elérni egyéb fejlesztés területeken sem. Ennek az az oka, bőven van oka. Az egyik legfontosabb ilyen hátráltató tényező a korai házasság, a gyermekkori házasság. Tehát, ha fejleszteni akarunk, akkor biztos, hogy szembe kell szállnunk a kényszerházasságokkal. Kérdésem a következő lenne önhöz. Ön azzal kezdte beszámolóját, és sajnos nem tudta befejezni azt, hogy az EU-nak ön szerint mit kellene tennie. Lehet, hogy csak a felét mondtál annak, amit akart, de nem éreztem semmi konkrétumot, hogy mi az, amit jobban kéne csinálnunk ezen a területen, mi az, amit eh, az EU a probléma ismeretében konkrétan másképp kéne, hogy tegyen, milyen konkrét célokat tűz neki elénk, milyen mutatók alapján. Mit tegyünk tehát jobban másképpen, ön szerint? Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönöm előadónknak az elmondottakat. Bangladesben 1929 óta, hogy hallottuk, törvény tiltja a gyermekházasságot. Ezek után felmerül az emberben a kérdés, hogy ezt az adott törvényt hogyan lehetne érvényesíteni? Mit kéne annak érdekében tenni, esetleg fejlesztési támogatás formájában, hogy Banglades betartassa ezt a törvényt? Például esetleg az adandó támogatást feltételekhez kéne szabni? Ön ezzel egyetértene? Ha a jogalkotásuk elvileg tiltja a gyermekházasságot, akkor lehetne rájuk nyomást gyakorolni, nem? Most a bizottság kap két percben szót, utána pedig a külügyi szolgálat ugyancsak két percet kap. A bizottságot ma Maxence Doblin képviseli. Parancsoljam. Köszönöm szépen, hogy megkaptuk a szót, és köszönöm a Plan international is a beszámolót. A bizottság is nyilván ismeri a témát. Mi számos programot indítottunk már a gyermekházasság ellen 2009-2012-es időszakban, illetve a női eh, nem szemecsonkítása ellen, eh, és nem túl jó eredményeket értünk el. Négy országban azonban azért sikerült azt elérni, hogy törvényt fogadtak el ezen gyakorlat tiltására. A bizottság továbbra is nyilván általában véve a gyermekjogokért is kiáll, ezen belül is a gyermekházasság ellen, de ezt a problémát más problémákkal együtt kell kezelni. Itt egy hagyományos kultúrában gyökerező gyakorlatról van szó, mint ahogy a, a, a, gyerme, a kisgyermekek megölése, a női nemi szervcsonkítás is ilyen. Ezek tehát kényes kérdések. 2014 és 2020-ig tartó programozási időszakunkban ezek mind prioritással szerepelnek a fejlesztési célok között, és konkrét célokat is megfogalmaztunk az gyermekjogok érvényesítése érdekében, és ezekben ö, hivatkozunk a gyermekek megkülönböztetésének negatív gyakorlatára. A Tools and Challenges, Challenges ö, anyagban írtuk le, hogy mit kívánunk tenni a gyermekjogok érvényesítéséért. Másfelől szeretném pontosítani azt, hogy van stratégiánk arra vonatkozóan, hogy mit lehetne ezen gyakorlat visszaszorítása érdekében tenni. Nyilvánvaló, mi is így gondoljuk, hogy elsősorban oktatással, tudatfejlesztéssel, a lányok konkrét védelmével, az erőszak elleni harccal általában véve, és magunk is tudjuk, és ezért hi is írtunk egy pályázatot, arra, hogy a kamaszkori terhességek visszaszorítása érdekében a érintett államok indítsanak, indítsanak kampánystratégiát, kaphatnak 28 millió euró támogatást, hogyha ilyen programokat indítanak. Egyébként egy kézikönyvet is alkottunk a gyermekjogok rendszerszerű érvényesítése gyakorlati tanácsadó jelleggel. Ezt az UNICEF-fel közösen adtuk ki, és ezt idén köröztetjük. Most a külügyi szolgálat nevében Matto Agoverato úrnak adok szót. Kérem, tartsa be a felszólalási időt. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, az Európai Külügyi Szolgálat képvisel, sajnos az emberi jogi szakértőnk nem volt éppen elérhető, én a parlamenti kérdéseket felelek, de e, beszámolok arról, hogy mik is a gondolataink ezzel kapcsolatban. Először is kiegészítésképpen ahhoz, amit az előző kollégám elmondott, itt fontos a folyamatos, fenntartható fellépés, koherens fellépés az gyermeki, gyermekek jogainak védelme érdekében. Világszerte 16 küldöttségünk az emberi jogokkal kapcsolatos stratégiákban különös figyelmet fordítanak a gyermekek jogaira, fontos tekintetben a fejlődő országokkal folytatott emberi jogi párbeszéd. A nemi egyenlőséggel és a nők támogatásával kapcsolatos uniós cselekvési terv, illetve az új stratégiai emberi jogi és demokráciával kapcsolatos keretterv, uniós cselekvési terve is a, a, célozza azt, hogy a korai gyermekházasságokat megakadályozzuk. Az Európai Külügyi Szolgálat jelenleg éppen Belgiummal együttműködve kidolgoz egy, egy eh, diplomáciai kampányt, amelynek még inkább azon a célja, hogy látható politikai támogatást kapjon a korai és a gyermekházasságok elleni küzdelem, illetve a gyermekek jogainak védelme világszerte. A pénzügyi támogatásról is gondoskodik az Európai Bizottság, az Európai Emberi Jogokért és Demokráciáért létrehozott alap keretein belül folyik ez, és vannak bilaterális kezdeményezések is, de multilaterális szinten is kiemelném azt a kampányt, amely zajlik a korai és a gyermekkori házasságok elleni kampányt. A 2013-as eh, ENSZ nyilatkozat a nők helyzetéről is kitért erre a problémára, és megerősítette az elkötelezettséget a nők és lányok elleni erőszak elleni fellépés mellett, és itt elsősorban a prevencióra kívánok koncentrálni. Köszönöm szépen, és pedig akkor megadom a szót Tanya Coxnak, hogy három percben válaszoljon a feltett kérdésekre. Tehát három perc az öné, hogy válaszoljon a kérdésekre. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a kapcsolatban, hogy konkrétan mit tudunk tenni és mit nem tudunk tenni, vannak külön költségvetési tételeink, amelyek a gyermekek jogaival foglalkozik, itt ezt lehet ellenőrizni, hogy mire költjük ezt, és hát itt átfogó megközelítést kívánunk követni, a jogászokat bevonva kívánunk a gyermekek jogai mellett küzdeni, itt egy szisztematikus, átfogó megközelítés érvényesül, itt az Európai Parlament is támogat bennünket ebben. Én itt nem a Plan International nevében kívánok csak szólni, hanem általánosságban fontos a felépés a gyermekek jogainak megsértése esetén, és hát nyilvánvalóan sok esetben szociális gazdasági okok miatt nem tudnak többet tenni a gyermekekért, és a szülők sem tudják a gyermekek érdekeit megfelelőképpen képviselni, de sok esetben sajnos nincsen sok választási lehetősége a szülőknek sem. Ilyenkor a szociális védelem, az állami szociális védelem az, ami segíthet. Itt nagyon sokat tehet az állam azért, hogy a szülők tovább tanítassák a gyermekeiket. És hát nyilván van az állami költségvetések nagyon alacsonyak, és hát itt csak tovább gondolom ezt a helyzetet, itt ugye sok országban nem is adóznak azok a nemzetközi vállalatok, amelyek jelen vannak a fejlődő országokban. Lehet, hogy ha őket rászorítanánk arra, hogy azokban az országokban, ahol működnek, igenis fizessenek adót, és ezzel az adott országok költségvetését lehetett támogatni, és akkor már nem lennének olyan rossz anyagi helyzetben az érintett országok. És az önök képviselője, amikor felkeresik mondjuk ezeket az országokat a küldöttségutazások során, ez nagyon ritkán fordul az elő, de ezt többször is meg lehet tenni, hogy hogy felvessék azt a kérdést, hogy hogyan lehetne hatékony jogszabályokkal betiltani a gyermekkori házasságot. Itt fel lehetne e, hívni a figyelmet arra, hogy, hogy minden jogszabályt úgy kell kialakítani, hogy az ne érintse hátrányosan a lányokat és a nőket, és a nők számára a munkaerőpiaci lehetőségeket is lehetne támogatni azáltal, hogy az önök küldöttségé ezekre a problémákra felhívják a figyelmet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönjük ezt a kiváló munkát, amit személyesen is végez, illetve a Plan International keretein belül. A munka mm, rendünkön szerepel egy tanulmány bemutatása az unió stratégiája a fejlesztésre irányulóan csendes óceán térségében. Azonnal át is adom a szót a tanulmány szerzőjének, hogy mutassák be a fő következtetéseket. Köszönetet mondok az Európai Konzorcium delegációjának a csendes óceáni térséggel foglalkozó tanulmányok területén, hogy ellátogattak hozzánk, hogy bemutassák ezt az előadást. Megadom a szót Edward Widinnek, aki a csendes óceáni térséggel foglalkozó tanulmányok igazgatója a Bergeni Egyetemen, Norvégiában. 10 perce van. Tusen tak, herr professor. De har ordet for 10 minutter. Thank you very much. Um, a szó Prepared, so. Én egy PowerPoint előadást is előkészítettem, ha kérhetem, akkor ezt jelenítsék meg. Amíg előkészül a technika, addig azt mondanám, hogy ebben az előadásomban, amely az európai fejlesztési stratégiáról szól a csendes-óceáni térségben. Több elemzés adatait összegeztük. Kruk kollégám fogja fő ajánlásainkat előadni. Négy szerzője van ennek a felmérésnek. Tony Kruk és én, valamint Kregrin kollega és Gabriel a szerzők. Nézzük, hogy beindul-e az anyag. The um, Pacific Islands region. A csendes óceáni szigeti, szigetvilág ról szól majd főleg PowerPoint előadásom. 11 millió ember él ezeken a szigeteken. Ezek gyakorlatilag korallzátonyok, amelyek vulkánikus hegyeken megjelent esőerdőkben élnek, és ha a második diát kérhetném, akkor egyből rá is térnék a lényegre. A következő tehát. Nos majd szólok, hogy mikor kell léptetni a képeket. Tehát nagyon sokfélék ezek eh, társadalmak. Eh, a világ nyelvének 20%-át beszélik ezeken a szigeteken, a fenntartható fejlődésért ezeknek a szigeteknek az EU próbál ugyan tenni, de ehhez a társadalom változatosságát, a kormányzás változatosságát is figyelembe kell venni eh, ezeken a területeken ugye abból kell kiindulni, hogy az óceán választja el egymástól ezeket a kis szigeteket, és maguk is, maguk azonban rendelkeznek egyfajta közösségi tudattal, őket összeköti sok minden. A csendes óceán független nemzetei mind kis szigetállamok, de ezekből nagyon sokféle van. Például új van 7,5 millióan élnek, míg az egyik szigeten csak 2500-an, 2000-en, Niuén. van pedig 757 ezer négyzetkilométeren gazdálkodnak, ez körülbelül Papua Ugyénia egyharmada, Kiribati van pedig 726 négyzetkilométeren gazdálkodnak, ez a 12. legnagyobb gazdasági zónája a világnak, kizárólagos gazdasági területe a világnak. Új Kínában a tenger ad mindent, a kereskedelem, az utazás, és így tovább. Több ezer évvel ezelőtt találták föl a kenut, és mindáig a kereskedelem, utazás, halászat fő eszköze. A világ legnagyobb tonhalállománya e, itt található. Magát a földet a helyiek nem tekintik, elvál, nem választják el a tengertől. E, néhány város van csak ezeken e, a szigeteken, ezek azonban nagyon kivannak téve a tengerszint változásának és nagyon sok egyéb környezeti fenyegetettségnek vannak kitéve ezek a szigetek általában. A többsége az itt lakóknak még mindig vidéki térségben él, de ha csökkennek a tenger és a föld adta lehetőségek, akkor az élelmiszerellátás biztonsága is sérül. Nagyon ö, nagy itt a népszaporulat, nagyon gyengék a kormányok, és ezért a gazdasági helyzetük ezen országoknak folyamatosan romlik. Ugyanakkor óriási erőforrásaik vannak még mindig, eső erdők a nyugat-csendes óceáni térségben azonban már nagy részt kivágattak, és ezen, ezek megőrzéséhez sokkal több támogatásra lenne szükség. A csendes óceáni szigeteken lehet legjobban látni a klímaváltozást egyre több, a földrengés, a cunami, a vulkánkitörés és a tenger szintjének emelkedése, az erózió folyamatosan fenyegeti a, a egyéb áradások mellett, mint ahogy például Salama, a Salama szigeteken nemrég is volt egy cunami, fenyegetik őket. Az EU-nak nagyon sok feladata lenne ezen a területen. Nagyon sokféle nemzet él ebben a térségben. Az egyfőre jutó támogatás itt a legmagasabb a világban. A csendes óceáni térségben 1,5 milliárd euróra dug általában, rug általában az Overseas Development Assistance, ami ötször annyi, mint Fekete Afrikában. Az Európai Uniónak 2008-2013 között a 10. Európai Fejlesztési Alap döntés kapcsán kb. 400 millió eurót sikerült 15 csendes óceáni nemzetnek garantálnia. Az EU a második legnagyobb donor a térségben, az EU és Franciaország együttvéve a fő donorok, de geopolitikai verseny is zajlik a támogatásért. Kína az új donor. Új-Kaledónia kapja Franciaországtól az egyik legnagyobb támogatást. A csendes óceáni társadalmak kal párbeszédbe kell állnunk, ez geopolitikai prioritás a fejlesztés együttműködésen belül. Mindannyiunknak érdeke, hogy átgondoljuk a csendes óceáni térséggel a kapcsolatainkat, és az EU fejlesztési stratégiáját a térségben. Most, ha megegedik, akkor Tony Kruknak adom át a szót. A óceáni népek hagyományosan ö, a saját kulturális, szociális keretei között fogadták évszázadokon keresztül a kívülről jövőket. Ők nagyon szorosan kötődnek a, globális szinten is nagyon jelentékeny szárazföld és óceáni erőforrásokhoz, amelyek egyre inkább nyomás alá kerülnek, és itt hát a kollektív érdekek eh, itt lassan eh, valóban itt a helyi érdekekkel kell, hogy összekapcsolódjanak. Itt nagyon érdekes az is, hogy ugye az állami szolgáltatások elérése nem feltétlenül könnyű, éppen ezért itt nehéz a felülről jövő és az alulról jövő eh, kezdeményezéseket össze hangolni. Éppen ezért az Európai Unió fejlesztési stratégia szempontjából fontos, hogy új és egyenértekű partneri kapcsolatot alakítson ki a csendes óceáni térséggel. Nagyon nagy kritika érte az adományozók által meghatározott fejlesztési politikát a csendes óceáni térség egészében. Itt nagyon sokféle ez a kritika és a bírálat, és sokan ennek okán kérnek feltétel nélkül támogatást, támogatást, és egyenlőbb partneri kapcsolatot is követelnek sokan, és saját maguk is, például a csendes óceáni szigetek fóruma is nagyobb ellenőrzés kíván gyakorolni a fejlesztési politikák felett. Tehát ez egy nagyon összetett bírálat, és itt furcsa helyzetbe kerül Ausztrália és Új-Zéland is, amely ennek a csendes óceáni szigetek fórumának tagjai, ugyanakkor adományozók is és itt sok esetben a fejlesztés úgy tűnik, hogy egy ilyen nemzetek fölötti ügynökség által valósul meg, és ezért sokan bírálják azt, hogy, hogy nem helyi szinten valósul ez meg, és egy csendes óceáni miniszter úgy is gondolta, hogy ha az Unió itt változtatni szeretne valamin, akkor az lenne a legmegfelelőbb lépés, hogyha közvetlenül tárgyalna az érintett országokkal. Az elkeltső kötelékek sem olyan elsődlegesek manapság, mert itt a csendes óceáni tagok az elkeltsén belül szívesen új formába öntenék az unióval fenntartott kapcsolatokat. Szeretnék, hogy ez nem egyirányú lenne és kiszélesedne. Itt ugye történelmi kötelékek is vannak, és, és lehet, hogy itt új kapcsolatokat lehetnek kialakítani. Fontos, hogy megértsük az ő szempontjukat, és felmérjük azt, hogy az Unió hogyan járjon itt el. Ez fontos azért, hogy hatékonyabbá tudjuk tenni a fejlesztési politikáinkat és a külső fellépéseinket az adomány központ, adományozó központok fejlesztés kritikája elsősorban arra is vonatkozik, hogy a források, támogatások hogyan kerülnek elosztásra. A, a bürokrácia, az interakciók monitorozása, a jelentéstétel, ezek mind világosá teszik az, hogy, hogy kinek mi is a célja ez az adományozása, milyen fejlesztési bürokráciát, kultúrát épít ki, ez nagyon árulkodó. Fontosak a nemzeti engedélyező hivatalok is, itt fontos a humán erőforrások bővítése is, és itt egy diagram ott is felrajzoltak ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is működnek a projekteknek a, a projekt engedélyezések, és itt látható, hogy a csendes óceán részéről nagyon kevés vagy alacsony a részvétel. Elnök asszony, már nagyon kevés az ideje, és mivel csak felolvasoljon ezt a, a szöveget, így mindenki elolvashatja a végét, és akkor most inkább megadnám a szót Tévi úrnak, akinek azonban csak 5 perc lesz, és kérem, hogy ezt az 5 percet tényleg használja ki, és a legfontosabb üzenetet közvetítse számunkra. 5 perc sok lehet ám, nagy idő lehet, hogyha a lényegre koncentrál. Köszönöm szépen, elnök asszony! megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az Ecopasznak, hogy lehetőséget kínált számomra, és itt lehetek az önök körében e, e, egy fontos választási pont keresztút elé értők. Én a természetvédelmi kérdésekkel foglalkozom, és nem is a jelentésről szeretnék beszélni, hanem inkább a, ennek a hátteréről. És tisztelt képviselők, én itt három pontra szeretném felhívni a figyelmet, amelyek a csendes oceáni térségben fontosak számunkra, és egyáltalán régió szempontjából nagyon fontos tényezők. Ugye az Európai Unió a másik legnagyobb donor ország, adományozó ország ebben a térségben, és hát itt négy kulcs fontosságú területet azonosít az Európai Unió, hogy a következő Programozási időszakban mit szeretne támogatni, ugye a környezet, a természet erőforrásokkal való gazdálkodás lenne a két legfontosabb terület a, a támogatás szempontjából a következő programozási időszakban. És én arra kérném a képviselőket, hogy gondolják át, hogy sok esetben a csendes óceáni térségben a donorok által biztosított támogatás nagyon korlátozott volt, és csak bizonyos projektekre vonatkozott, és nem a nemzeti stratégiákra tértek ezek ki. Igaz, azok is projektközpontúak egyébként. Mi azt javasolnánk, hogy, hogy egy integráltabb megközelítést alkalmazzanak akkor, amikor a fejlesztési kihívásokról és prioritásokról van szó a csendes óceáni térségben. Egy integrált megközelítés alatt azt értem, hogy, hogy ne csak projektekre fókuszáljunk, hanem a teljes kontextust és valamennyi szempontot vegyünk figyelembe. Nyilvánvalóan fontos a projekt központú támogatás, de, de sok esetben ezek a, az adományozók által irányított projektek csak, csak egy-egy szempontra koncentrálnak, egy összetettebb kihívásnak csak egy-egy vetületére koncentrálnak. A második javaslatom, vagy a másik pont, amire szeretném felhívni a figyelmet, az a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kérdése. Ezzel kapcsolatban is kijelölt az Unió különböző prioritásokat. Itt 35 millió eurós támogatást nyújtottak számunkra, amelyet hálásak is vagyunk, de itt van még néhány terület, amelyre az Unió fókuszálhatna. Van egy olyan terület is, amely nem igazán lefedett a támogatók, az adományozók által. Ez pedig a rehabilitáció, a katasztrofa helyzetre való reagálás, és az utána való újra épülése a térségeknek. Sok esetben ugyanis erre nem térnek ki a támogatók. Az ECO vészhelyzeti helyzeti támogatása elsősorban a helyzetre koncentrál, de a rehabilitáció és az újra élesztés és fejlesztése az adott érintett térségnek általában már nem kap támogatást. Ezt meg lehetne erősíteni. Az unió csendes óceáni támogatása segélye jó lenne, hogy erre is kitérne a klímaváltozással kapcsolatos alkalmazkodás terén. Aztán a harmadik pont, amire szeretnék kitérni, az a következő az együttműködési lehetőségek, a megújuló energiaforrások és megújuló energiával kapcsolatos technológiák területén még nincs teljes mértékben kiaknázva. Európában ugye már számos kutatás foglalkozott ezzel a területtel, még sokkal mélyebben és jobban feltárták ezt a területet, mint a világ bármely más területe. Például a szélenergiával működő járművek és egy érdekes irány lehet. Itt ugye a diákon kenukat láthatunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy mi elveszítettük az ezen a téren tapasztalt korábbi tudásunkat, és mi azt javasolnánk, hogy valamiféle tapasztalatcserére, gondolatcserére kerüljön sor az Unióval a szélenergia tekintetében, és eh, megvizsgálhatnánk, hogy ebben a térségben hogyan lehetne a fenntartató tengeri szállításra eh, átérni. Itt nagyon nagy fejlesztés és fejlődési potenciál rejlik még a csendes óceáni térségben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Tevi úr, és köszönöm, hogy betartott az időkorlátokat is. Most pedig Ponga úr kap szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, Elnök asszony, először is köszönetet szeretnék mondani az tanulmány szerzőinek, melyet rendkívül érdekfeszítőnek tartok. Ezen térségből származó képviselőként szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy ezen régiót előtérbe helyeztük most itt a szakbizottságunkban, és ez a tanulmány kiemeli mennyire jelentős geostratégiai szempontból a csendes óceán ezen térsége, hiszen szerzők kiemelik, hogy a fejlesztés a jövőben Ázsia csendes óceáni térség tenger mentén fog megvalósulni. Egyetértek a tanulmány azon elképzelésével, hogy fontos valódi partnerséget kialakítani, és el kell távolodni a donor kedvezményezett hagyományos megközelítéstől. A csendes óceáni térség mindenképpen egy koherens fejlesztési politikai térség példájával kell, hogy váljon, ahol célirányosak a támogatások és hatékonyak. Egy kérdést szeretnék feltenni a tanulmány szélzőinek. Hogyan lehetne elérni a tengeren túli területek esetében, amelyek európai társult térségek, hogyan lehetne elérni, hogy ezek a térségek az EU nagykövetségeihez kapcsolódjanak a csendes óceán ezen térségében a, tehát a csendes óceán térség, terengeren túli térsége esetében hogyan lehetne ezt megvalósítani? Elnök, köszönöm, Najzer úr kap szót. Nos, részemről is köszönetet mondok azoknak, akik kidolgozták és előadták ezt a tanulmányt. Fontos kérdéseket vetettek itt fel, mint a klímaváltozás, a megújuló energiák, ezek olyan feladatai területek, ahol az EU a jövőben még nagyobb kötelezettséget vállalhat. Azonban azt hiszem, hogy itt egy együttműködés van a fejlesztési politika területén más donorokkal, mint Kína, Ausztrália vagy akár Új-Zéland. Úgy vélem nagyon észszerű lenne, hogyha itt egy közös stratégiát ki tudnánk dolgozni azt illetően, hogy hogyan tudunk jobban segíteni a csendes óceáni térség országainak. Két területet nem említettek, az egyik az EU-t nagyon erősen érinti. Az adó oázisokról van szó, az adó paradicsomokról itt a csendes óceán térségben. Azt hiszem, hogy ez fontos téma kell, hogy legyen. Hogyha adó paradicsomokat meg akarjuk szüntetni nemzetközi szinten, akkor a csendes óceán térségének szigetállamai ellen hogyan lehet fellépni, amelyek valóban adóparadicsomok. Második dolog, ami szintén egyre fontosabb, a tenger fenekén található ö, ásványkincsekről van szó, amelyek nagy mennyiségben vannak jelen ebben a térségben. Különböző ipari államok esetében nagyon fontosak ezek, és e tekintetben a csendes óceáni országok csak együttesen léphetnek fel, hogy ezeket megfelelően tudják kezelni. És még egy dolog, szintén közös cselekvésre vonatkozik, igencsak bosszantott, hogy egy elszigetelt halászati megállapodás jött létre az EU és a kiribeti térség között. Noha egy közös halászati megállapodás lett volna a cél, de egy szigetállam, és most ezt provokáló módon jelentem ki, Kiribati úgymond kivásárolta magát, és privilegizált halászati megállapodást ö, ö, hozott létre az EU-val. Hogyha az EU regionális együttműködést fontosnak tartja, és ö, ez így van, akkor hogyan lehet egy ilyenfajta megállapodást gyakorlatban kezelni? Elnök asszony, jó magam is szeretnék feltenni egy kérdést. Szeretném tudni az önök intézményétől, egyetemétől, hogy ez globálisan értékeli a halászati megállapodások kihatását a csendes utcai térség országai és az EU között. Tehát, hogy hogyan hatnak ki ezek az halállományra, és azt is szeretném tudni, hogy mm, mit gondolnak arról, a fontos halállományról, mely a tonhalak állománya, és hogy ezt jól kezelik-e jelenleg helyi szinten ezt a halállományt. Most a bizottságnak, a, elnézést a külügyi szolgálatnak szeretnék szót adni. Carmen Ruiz Serrano asszony képviseli a külügyi szolgálatot. Very much. Um... Nagyon szépen köszönöm. Carmel Lewis, a csendes óceáni térséggel foglalkozó osztályvezetője vagyok az Európai Külügyi Szolgálatnál, és nagyon rövid leszek. Két kollégám is elkísért. Nem tudom, mennyi időm van, de nagyon gyorsan szeretném megosztani az észrevételeimet önökkel. Én nagyon üdvözöljük ezt a tanulmányt, amely ezzel a csendes óceáni térséggel foglalkozik, egy olyan térséggel, amely a, a politikai figyelm homkán kerül, talán ez majd változik, nagyon örülünk ennek a tanulmánynak, és nagyon figyelmesen hallgattuk az Ecopass előadását. Számunkra, ami a legfontosabb, az a, a globális szakpolitikai koherencia ebben a térségben. Nagyon sok érintett szerepről beszélhetünk itt, nem csak adományozókról, donorokról beszélek, hanem nagyon sok ágazat érintett, például a halászati szakpolitika is érintett, ugye erről szót is ejtettek nemrégében, aztán a kereskedelm is nagyon fontos, fontosak a gazdasági partnerségi megállapodások ebben a térségben és hát mi a szerény eszközönkkel megpróbáljuk mindezeket a szereplőket érintett feleket összehozni, eh, megpróbáljuk az információ cserét, a tudás, az ismeret cserét előmozdítani ebben a térségben, hogy megpróbáljuk a lehető legnagyobb mértékű szakpolitikai koherenciát, hiszen ha nem hangoljuk össze a szakpolitikákat, akkor sok rosszat is tehetünk ebben a térségben. Ez az egyik dolog. Másfelől pedig megpróbálunk még túlmenni a hagyományos partneri kapcsolatokon, amelyek alapját elsősorban a donor, adományozó és a támogatott viszony határozza meg. Mi megpróbáljuk a kotonói megállapodás 8. cikkének értelmében a politikai párbeszédet támogatni valamennyi, tehát az összes 15 csendes óceáni e, érintett állammal, és ez a politikai párbeszéd azt is jelenti, hogy a közös értékek, közös elveket e, meghatározzuk, ez a fejlesztés együttműködésen túlmutat, mi az emberi jogokról is beszélünk, ezekről most nem esett itt szó, a, a nemi szerepekről, a nemi kérdésekről, ez egy fontos ügy a csendes óceáni térségben és a nemi egyenlőség, illetve ugye hallottuk a gyermekházasság problématikáját, az is megjelenik ebben a térségben is. Tehát mi megpróbálunk egy kicsit túlmenni a, a folyamatosan napirendre kerülő pontokon, a fejlesztés és a kereskedelem tekintetében még ezen, ha túlmegyünk, akkor azt láthatjuk, hogy uniós és csendes óceáni szempontból is sokkal közös érték és elv, amelyekre építettünk. A csendes óceáni térség ezen kívül egy rendkívül nagy és összetett térség, egy heterogén térségről beszélek, az Elkopász röviden erre ki is tért a prezentációjában, sajnos nem állt rendelkezésükre sok idő. Tehát nagyon sok regionális struktúra is, illetve szubregionális struktúra is képülőben van, például a Csendes óceáni szigetek fóruma, amely egy politikai fórum, de Ausztráliával és Új-Zélandal is együtt működnek, ugye a regionális csoportok egyre inkább e, kialakulnak és működnek, és mi az unió részéről megpróbáljuk a, azt a formátumot, a struktúrát követni az együttműködésben, amelyet a térség beliek a legjobbnak ítélnek. A csendes óceáni térség országai választják meg a formáját tehát ennek az együttműködésnek. Nem tudom, hogy van még időm, hogy röviden szólhatok még másra, és de úgy látom, hogy nincs több időm, akkor köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, hogy ilyen rövid volt, és most pedig megadom a szót a konzorcium tagjainak, hogy válaszoljanak. Öt percük van hármuknak, tehát elosztják majd ezt az időkeretet egymás között. Kezdjük el Winding professzor úrral, aki elsőként kap szót. Önné a szó. Thank you. Uh, I can uh, Köszönöm szépen. Én azzal kezdenem, hogy gyorsan válaszolok a halászat kapcsolatos kérdésekre. Először is szeretném elmondani, hogy a csendes óceáni térségben talán számos eh, nemzet ugye a szuverenitását a kizárólagos gazdasági területek létrehozásával próbálja érvényre juttatni, és hát ez ugye kérdéseket vet fel a bilaterális megállapodások kutatásokkal kapcsolatban, és Kiribati és az Unió közötti megállapodás valóban eh, egy érdekes megállapodás. De figyelembe kell venni azt is, hogy, hogy itt, egy, itt egy, egy, egy újszerű eh, halászati gazdálkodási rendszer jelent meg, és a, a tőkehal állományok eh, nagy részét ugye ebben a térségben a halászat lehet, tehát fontos a halászat erőforrások tekintetében is, hogy milyen megállapodások születnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az emberi jogok kérdése, illetve a nemies egyenlőség kérdése is szintén fontos a, a, a konzorciumon belül foglalkozunk ezzel, és igaz nem ebben a tanulmányban, de tavaly egy workshop foglalkozott a nemi e, alapú erőszakkal is, amely érinti ezt a térséget, és, és hát az emberi jogi szakértőnk és a DEFCO val együttműködve számos ilyen projektet működtetnek a térségben. De hát megint csak rátérnek arra, hogy milyen heterogír ez a térség, ott van Pápó Új Guinea, amely egy fontos szereplőjének a térségnek, de aztán ott vannak a tengeren túli területek is, amelyek fontos szerepet játszanak, és az unió szerepét is ugye ezek megerősítik. És hát a térség második legnagyobb adományozója bizony az Európai Unió. A tengeren túli országok és területek tehát fontos szerepet játszanak, e, ezzel kapcsolatban azonban a tanulmány azt is javasolja, hogy, hogy érdemes lenne felülvizsgálni a, megvalósítási tanulmányok elkészítésének módját, és, és talán közvetlen kapcsolatokat kellene felépíteni az érintettekkel, és itt fontos lenne a tapasztalat cserének is, és hát Pongolsa arról beszélt, hogy itt egyfajta nagyköveti szerepet is játszhatna az Európai Unió. Pápa új talán azt azt vártuk volna, hogy, hogy gyorsan reagáljon a tengerfenéki eh, különböző eh, bányászati munkák kapcsolatos lehetőségekre, eh, a tengerfenéki kitermeléssel, különböző erőforrásoknak egy nagyon fontos kérdés lehet. Itt a csendes óceáni ugye sokan ezt szeretnék előmozdítani, de itt sok szereplő, mint Pápa Ugyanis inkább óvatos. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők! Mi a térségben szeretnénk óvatosan eljárni a tengerfenéki kitermeléssel kapcsolatban mi szeretnénk biztosítani azt, garantálni azt, hogyha ilyenfajta bányászati munkálatokra kerül sor ebben a térségben, akkor ez semmiképpen se károsítsa a környezetet. Ez egy nagyon fontos üzenet, amelyet szeretnénk valamennyi partnerünk felé eljutatni. Ami pedig a tengeren túli országokat és területeket illeti az ők bevonása, ezen a területek bevonását a partnerségi együttműködésbe. Én nagyon örülök, hogy Pongor felvetette ezt a kérdést. Például Új-Kaledónia az egyik fontos regionális együttműködési csoportnak az elnökségi tisztét látja el, tehát a tengeren túli országok és területek már részt vesznek ezekben az együttműködési fórumokban, az egyik legfontosabb szubregionális csoportban pedig vezető szerepet is vállalt Új-Kaledónia. De ebből a szempontból, tehát azt kell mondani, hogy már is uh, vezető szerepet játszanak, és mi ezt a jövőben is támogatni szeretnénk. Ami a halászatot illeti, én, én csak újra feltetném azt a kérdést a következő 17 másodpercben, hogy hogy miért is jönnek a csendes óceán Hát viszont a tonhal állományok, a halászati erőforrások milyen, és hát ezek a mi helyénk, és hogyha mi erőforrásainkra beszélünk, akkor mégiscsak jó lenne, ha mi diktálhatnánk, hogy mikor, mennyit és milyen áron kívánunk értékesíteni ezekből az erőforrásokból. Köszönöm szépen! Sure. Csak annyi maradt számomra, hogy köszönetet mondjak ezen tanulmány bemutatása okán önöknek, amely rendkívül hasznos volt a jövőbeli gondolkodásunk szempontjából erről a területről. Most pedig egy másik tanulmányal fogunk foglalkozni, mely a szociális gazdaságokban rejlő lehetőségekkel foglalkozik az afrikai helyi fejlesztés szempontjából. Ezt a tanulmányt az Eurix készítette, Julia Galérának szeretnék köszönetet mondani, aki bemutatja majd nekünk ezt a tanulmányt. Megadom tehát a szót Galéra asszonynak 10 percben ezen tanulmány bemutatása céljából. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy szót kaphattam. Köszönet illeti a képviselőket és, és a bizottságot is, hogy részt vesznek ezen az ülés és meghallgatnak. Ahogyan a címében is utalunk már erre, a tanulmánynak a szociális gazdaság jelentőségről beszélünk, a szociális gazdaság jelentőségről szeretnék beszélni a helyi fejlődésben Afrikában. Átfogóan szeretnék értekelni azt, hogy mi helyzetben is van a szociális gazdaság Afrikában. Négy országra terjed ki a vizsgálatunk, Etiópia, Kenya, Marokkó és Gána voltak a vizsgálódásaink tárgyai, és ezek alapján is már le tudunk volni bizonyos következtetéseket. Itt, itt a szociális gazdasági tevékenységek céljai közé ugye a profithajházat nem tartozhat bele. A szociális gazdasági szervezetek cél sokkal inkább arra irányul, hogy az érintett felekes partnerek érdekei érvényesüljenek, és általánosságban a szociális gazdaságot szövetkezetek, önségérző gazdálkodó egységek esetében szokták használni, de a szociális gazdaság egy növekvő, fejlődő ágazat Afrikában is, de ugyanakkor a szociális gazdaság, mint fogalom, a, a, más takar Afrikában, mint az Európában használt szociális gazdasági fogalom. De ez nem jelenti azt, hogy ott a szociális gazdaság ne jelent volna meg, sőt, ellenkezőleg mondhatjuk azt, hogy Afrika azok az egység, ahol a szociális gazdaság mindig is nagyon nagy szerepet játszott. Számos szervezetről beszéltünk Afrikában, amelyek nem csak gazdasági, hanem társadalmi célokat is megpróbálnak elérni. Nagyon sok esetben kollektívan gazdálkodnak az általános érdekű erőforrásokkal, szolgáltatásokkal. De fontos az, hogy Afrika esetében ne a mi meghatározásunkat vagy fogalmukat használjuk, hiszen akkor figyelmen kívül hagynánk a hagyományos formáit azoknak a gazdálkodási formáknak, amelyek bizonyos szempont igenis a szociális gazdaság fogalma alá eshetnek. Itt alapvetően közösségi alapú gazdálkodási formák uralkodnak Afrikában, az elnök asszony megkéri az előadót, hogy ne felolvasson, és ne ilyen gyorsan olvassa fel a szöveget, már csak eh, munkáját megnehezítve ez. Tehát itt a kölcsönös önsegélyező hagyományozók, hagyományokat figyelembe kell vennünk Afrikában, és az informális önsegélyező csoportok jó példái lehetnek ennek, formális intézményes háttérrel ezek ugyanis nem bírnak. És Afrikában is megjelennek a szövetkezetek, de Európában ugye ezek alulról felfelé alakuló uh, kezdeményezések voltak, míg Afrikában elsősorban a gyarmatosítók vezették be ezt felülről lefelé. Az elmúlt évtizedekben azonban újra felerősítettek ezek a szövetkezeti modellek, és vannak olyan szervezetek is, amelyeket nem kormányzati szervekként kategorizálnak, de tulajdonképpen gazdasági és társadalmi célokat próbálnak ezek a szervezetek is megvalósítani, és a szociális gazdaság részét képezik. A helyi gazdasági fejlődést próbálják felelíteni, a helyi közösségeket próbálják segíteni abban, hogy megfelelőképpen ki tudják uh, használni az erőforrásokat, és közösen meg tudjanak oldani általános érdekű problémákat, például az élelmezés, biztonság, a tiszta vízhez, higiéniai feltételekhez való hozzáférés, az oktatás, az egészségügyi szolgáltatások biztosítása ilyen problémák, amelyeket közösen lehet megoldani. Itt nagyon korlátozottak az erőforrások, amelyek segítségével ezeket a célokat el tudják érni. Itt fontos szerepet játszik tehát a szociális gazdaság, ez az inkluzív növekedést is támogathatja, és mondhatni, hogy ezek a szociális gazdasági egységek kiegészítik a azt, amit a kormány szervek nem tudnak elvégezni, vagy amelyek a profitorientált szervezetek esetében sajnos hátrányt szenvednek és háttérbe kerülnek. Gánában a vidéki területeken például nagy hagyománya van az ilyen típusú szervezeteknek, és vannak Etiópiában is olyan szövetkezetek, amelyek ilyen, mint társadalmi, mint gazdasági szempontból nagyon fontosak. A szociális gazdasági szervezetek abban is fontos szerepet játszanak, hogy új munkahelyeket teremtsenek, illetve a meglévő munkahelyeket megőrizzék ezekben az országokban. Érdekes példa lehet a szövetkezetek szerepe az argán olajtermelésben Marokkóban, ahol a nők munkahelyét, a nők részvételt a munkaerőpiacon elsősorban ilyen szövetkezetek biztosítják, és így a nők is hallhatják hangjukat, pedig a hagyományos muszlim társadalmakban ez igencsak ritka példa. És az erőforrások kiegyensúlyozottabb felhasználását is segítik az ilyenfajta szociális gazdasági egységek. Olyan kormányzó, irányító formákat vezetnek ezekbe, amelyek aztán jótékony hatással vannak a helyi uh, igazgatási modellekre is. Nagyon sokszor az akadályt azt jelenti, hogy nem ismerik el a szociális gazdaságot, és ennek megfelelően nincsenek hatékony szakpolitikák és megfelelő jogszabályok, amelyek szabályoznák ezt a, ezt a területet pedig a növekedés egyik legfontosabb motorja lehet a szociális gazdaság. Afrikában a kormányzati politika nem tudja megfelelően támogatni ezt a területet, vagy azért, mert nincsenek meg hozzá az erőforrása, vagy azért, mert nyugati államokból átvett ö, ö, mesterséges szerkezetekről van szó, amelyek nem igazán integroltak az afrikai kulturális sajátosságok közé. Fontos tehát a megfelelő irányítás a szociális gazdasági szervezetekben és a szakértők bevonása. Az Európai Uniós fejlesztési szakpolitikák szempontjából nagyon fontos az, hogy a szociális gazdaságot Afrikában ismerik el formálisan is. Az Európai Uniónak hozzá kellene járulnia ahhoz, hogy nagyobb elismerés nyerjen a szociális gazdaság Afrikában is elismerik a jelenleg már működő formáit, hiszen ez hozzájárulhat a szegénység eh, enyhítéséhez is. És az Európai Unió abban is segíthet, hogy rámutasson a kulcsfontosságú szerepére ezeknek a szociális gazdasági egységeknek. Itt eh, vezető szerepet vállalt abban, hogy felismertesse a, a jelentőségét ennek a gazdasági formának, és a szociális gazdasági egységek esetében is figyelemfelkeltő szerepet játszhat azáltal, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy milyen fontos szerepet játszhatnak az biztonság, az oktatás, a lakhatás, az, a szállítás és számos más ágazat szempontjából. Az Európai Uniónak a szociális gazdaságot a fejlesztési szakpolitikákban érvényesítenie Kellene az Unió és az afrikai partnerei közötti kapcsolatokban fontos szerepet játszhatni a szociális gazdaság támogatása, így például szociális gazdasági egységeket, illetve képviselőiket is meghívhatnak a különböző megbeszélésekre, fórumokra. És új kutatásokra is szükség lenne, hogy feltárják valamennyi afrikai országban a szociális gazdaság létező formáit, új adatokat kellene gyűjteni ezzel kapcsolatban, amelynek segítségével ki lehetne mutatni, hogy milyen fontos szerepet játszik a szociális gazdaság, és a, a létező projekteket is jobban lehetne támogatni, illetve a tagállamok és a szociális gazdasági partnerek által már működtetett projektekre is fel lehet hívni a figyelmet. Az együttműködési, felelősségi együttműködési program forrásait is az ilyenfajta szociális gazdasági formák felépítésére, a kapacitás építésre kellene fókuszálni, és itt fontos lehet a egymástól való tanulás és a szociális gazdasági szereplők, eh, például az Európai Unió új tagállamaiban is fontos szerepet játszhatnának ebben, hiszen ők már hatékonyan építettek fel új szociális struktúrákat. Eh, fontos lenne az üzleti eh, infrastruktúra kiépítése is, amely segítheti a kapacitás építést ebben a, a szociális gazdaságban a szociális gazdasági kezdeményezéseket, tehát támogatni kellene ezeknek az összekapcsolódását, a hálózatok képítését is támogatni kellene, hogy a szociális gazdaság nagy családjába integrálódhassanak világszerte ezek a szervezetek és hát más nemzetközi szervezetekkel is érdemes lenne összekapcsolni ezeket a szervezeteket, hogy hogy megfelelő támogató környezetet hozzunk létre a szociális gazdaság szereplői számára Afrikában. Itt fontos lenne a hatékony koordináció és az afrikai politikai döntéshozók támogatása azért, hogy megfelelő jogszabályi környezetet hozzanak létre, illetve a hatékony együttműködés támogassák a szociális gazdasági szereplők között és az opportunista viselkedés visszaszorításában. És itt a kocsfontosságú intézmények bevonása fontos lehet a szociális gazdaság fejlesztése szempontjából. Köszönöm szépen. Floor is for Mr. Mitchell. Um, thank you, Chairperson, and thank köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Galera asszonynak a beszámolót. Csak rövid megjegyzéseim lennének a szociális gazdaság a magán és állami szféra között helyezkedik el. Írországból is van itt egy képviselő, akinek az a neve, hogy Pastor Hope Gallagher. És azért hívják Pastor Hope-nak, mert a Donegaldi Gallagher család nagyap, az ő nagyapja volt a kooperatíváknak, a termelőszövetkezeteknek az atya a halászati élelmiszertermelő szövetkezéseknek az egyik kitalálója. És jó lenne, hogyha megtudhatnánk, hogy a bizottság vagy más szerv végzette már tanulmányt annak a tekintetében, hogy a 21. századi Európában mit lehet tanulni ezekből a korai termelőszövetkezeti erőfeszítésekből, ami pedig a twinninget illeti. Úgy érezzük, hogy az iskolák, kórházak és egyéb alulra jövő kezdeményezések összefogásának ugyan van hagyománya Európában, de jelenleg ezek nem kapnak kellő támogatást. Tavaly például egy ír ilyen szövetkezet, átalakult ilyen szövetkezeti formájúvá egy korábbi ö, szövetség, mert belátták, hogy ez a megfelelő forma. És ö, Afrikában is, Etiópiában is látszik, hogy ha valaki egy ö, bizonyos fajta krumpli termeszt, és abból vetőkrumplit ad vissza azoknak, akik ö, segítettek rajta, az működik ez a fajta együttműködés. Tehát először is Galera asszonyt kérdezném, hogy milyen mérőszámokkal mérték a termelőszövetkezeti mozgalmat, és mik azok a jelek, amelyek ennek sikerére vagy sikertelenségére utalnak. A bizottságtól pedig azt szeretném tudni, hogy látnak-e a twinning együttműködési modellben potenciált arra vonatkozóan, hogy ezzel meg lehetne esetleg támogatni a szövetkezeti formát. Szerintem igen, mert saját lábra állhatnának sokan, akik egyedül küzdködnek, és sok példa mutatja azt, hogy azonban az országokban, ahol a szövetkezeti formát támogatják, ott helyreállnak bizonyos egyensúlyhelyzetek. Görensz úr. Köszönöm. Lenne egy kérésem a tanulmányszerzőjének. Köszönetet mondok egyébként neki. Ha jól hallottam, és jól értettem, ön azt mondta, hogy az Európai Unió val, uniónak konzultálnia kell a szociális gazdaság képviselőivel. Nem azt mondta, hogy segítenie kell őket az EU-nak, vagy támogatnia úgy érzi, hogy ez eléggé erős a támogatás nyújtáshoz, ez a forma itt a mikrofinanszírozás ágazatában elég némi műsz, technikai segítségnyújtás. A mikrohitelek egy példája annak, hogy hogyan lehet kilábalni a szegénységből kevesebb segítség nyújtásával azoknál, mint akiket sokkal erőteljesebben támogatnak. Itt most arra utalnék, hogy a mikrofinanszírozási rendszer refinanszírozása mindenféleképpen nagyon ö, nagy kamatokkal járt, 8-10 vagy akár magasabb ö, ö, százalékos kamatlábbal, ami szinte már büntető jellegű mérték. Elnök, köszönöm szépen. Átadom a szót az Európai Bizottságnak, Nikola Taylor úrnak. Három percben. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság üdvözli a jelentést erről a fontos témáról, és úgy értelmezzük azt, hogy megpróbáljuk a világban kijelentéssel összehangba hozni, ami az afrikai ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozik, és ott is kiderült, hogy a gazdasági átalakulás idején alkalmazható modellek a 20. században nem biztos, hogy ugyanazok, mint amelyeket a 21. században alkalmazni kell. A foglalkoztatási modellek, amelyek az afrikai tömegesen munkanélküli fiatalok számára nem váltak be. A világbank úgy érzi, hogy itt a mezőgazdaságban sokkal több potenciál lenne. Tehát a szociális gazdaság ö, ö, nak új modellekre van szüksége, amely minden életkori csoportot esélyhez juttat. Őszintén szólva, a terminológiával bajom van, a szociális gazdaság kifejezést nem nagyon látom a fejlesztési projektekben, még a saját tervezési anyagainkban sem nagyon fordul elő. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezt ne támogatnánk, csak talán nem eléggé kiérlelt fogalom ez. A bizottság azért egy közleményében konkrétan utal rá, amikor a demokrácia gyökerei, a fenntarthatóság, esélyei a civil társadalom fejlődése című közleményünkben kiemeljük, hogy támogatjuk a szociális gazdaság támogatását. Számos ágazatban látunk erre esélyt. És ezen kívül pedig az informális gazdaságból élő személyek megélhetését is és társadalmi integrációját is próbáljuk segíteni, illetve az egyéni továbbfejlődés, önképzés lehetőségeit szakképzési programokkal. Ebben az összefüggésben elmondanám, hogy éppen nemrég jelentettünk meg egy kiírást, amelyet Investing in Peoples címmel írtunk ki a globális tematikus programok között, amely pont arra irányul, hogy a szociális gazdaság szereplőit mozgósítsa és segítse őket, ha jelentkeznek rá. Ezen túl pedig van egy előkészítő programunk, amelyet most dolgozunk ki, a, szociális vállalkozások ösztönzésére Kelet-Afrikában. Idén fogjuk ezt kidolgozni, és talán jövőre fog megjelenni ez a program. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most megadom a szót Galera asszonynak, hogy vállal, válaszolhasson a kérdésekre három percben. Thank you very much. Köszönöm szépen, és köszönöm a megjegyzéseket is. Sajnos ez még csak egy kísérleti tanulmány, és eh, ahogy én magam is elmondtam, még további kutatásra van szükség. Volt egy korlátunk, ez egyértelmű. Maga a szociális gazdaság fogalmának korlátja. Európán belül is sokféleképpen értelmezik ezt a politika csinálók, a gyakorlati szakemberek, hogy mit is jelentsen ez a szociális vállalkozások világában. Ez nem tesz jót az ügynek. Nagy feladat volt már az is, hogy az afrikai kutatókat megtaláljuk, akik ezzel a témával foglalkoznak. Másodszorban pedig nincs vagy nagyon kevés a szociális gazdaságra vonatkozó adat, amelyből kiindulhatnánk, amelyhez mérhetnénk a jövő cselekvéseit, illetve amelyel az ágazatot fel lehetne egyáltalán mérni. Nagyon fontos ugyanakkor az Európai Unió szempontjából, hogy tehát elsősorban, hogy a szociális gazdaság fogalmát elterjesszük, és értelmezzük azt, hogy ez gyakorlatilag az informális gazdaságban élő családok, szövetkezetek, különböző egyéb termelői csoportok. Arra már arra vonatkozóan már sok tanulmány van Európában is, hogy mi a szövetkezeti modell esélye, hatása a 21. században. Utalnák itt, itt a Jurisem szervezet honlapjára is, ahonnan letölthető számos kutatási anyag, amelyet nemzetközi szövetkezeti ernyőszervezetek együttműködésében alkotott meg ez a szervezet, és amely azt mutatta, hogy ezek a szövetkezetek sokkal ellenállóbbak válság idején, mint egyéb formák. Ami a hálózatos együttműködést illeti, és a partnerséget, nagyon fontos ez, mert így lehet elterjeszteni a szociális gazdasági erőfeszítések, kezdeményezések eredményeit, sikereit, és az esettanulmányok is azt mutatják, hogy a szociális gazdasági projektek mindig akkor sikeresek, ha helyi szinten sikerül megteremteni a partnerséget a különböző szereplők között, akiknek köze lehet a fejlesztéshez. Végül pedig arra a kérdésre válaszolva, hogy az Európai Unió mit tegyen, szerintem a legfontosabb az, hogy ezt a fogalmat ismerje el, amikor konzultációkon voltam, akkor afrikai EU delegációk szívére próbáltam kötni, vagy lelkére kötni, hogy ezt az új fogalmat terjesszék el, illetve alatta pedig segítsenek összefogni az ide tartozó modelleket. Köszönöm szépen szakértőnknek, képviselőtársaimnak hogy részt vettek az eszmecserében, ezt a tanulmányt figyelembe fogni, fogjuk venni a következő jogalkotási időszakban. A 11-es napi rendi pont következik. A Fejlesztési Bizottságnak egy küldöttsége jelentést készített a szudáni helyzetről. Kártumban jártak kollégáink március 25-27-én. Fiona Hall volt a delegáció vezető, és részt vett benne Augustin Diaz de Merra kolléga, Garcia Consulat kolléga. Hollasszony, önnek adom meg a szót most. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy nincs még írásos jelentésünk az útról. Épp, hogy csak most találkoztunk újra a kollégákkal, akikkel ott jártunk. Tegnap találkoztam Diaz de Merra kollégával, még fordítási feladat is van, de meg lesz hamarosan az írásos jelentésünk is. Eredetileg Kasmarek úr is tagja lett volna a delegációnak, de nem sikerült a vízumját időben kiállítatni. Ennek volt egy kis szimbolikus jelentősége, mert Szudánban másoktól is hallottuk, hogy nagyon sok nemzetközi szervezet küzdködettől, hogy nem adják meg nekik a vízumot, vagy nem időben a szudáni hatóságok. Tehát gyakorlatilag mintha a kormány nem ösztönözné enyhén szólva ilyen szakemberek beutazását az országba. Szerencsénk volt, hogy nekünk legalább sikerült. Az elején két tényt szeretnék leszögezni, amelyek színezik, árnyalják a helyzetet Szudánban. Az egyik az, hogy Bashir köt a Nemzetközi Büntetőbíróság beidézte. És ez enyhén szólva új kontextusba helyezi most a szudáni kormány helyzetét. A másik ilyen tény, amelyre ráirányítanám a figyelmet, hogy az utóbbi tíz évben, én, tavaly, én 2004-ben jártam a utoljára, és most az, hogy Dél-Szudán megalakulása önálló államisággal, és ezzel ugye az olajbevétel jelentős, akár 70%-os csökkenése együtt járt, óriási és negatív hatással járt a szudáni kormányra, hiszen nagyon egyértelműen függ fügtek ők az olajbevételtől, amelytől most elestek. Nagyon intenzív programot csináltunk végig ebben a három napban. Nagyon sokféle emberrel találkoztunk, kormányképviselőkkel, a nemzetgyűlés képviselőivel, kormányszervek és nemzetközi segítségnyújtási szervezetek képviselőivel, illetve NGO-kkal, nemzetközi NGO-kkal, mint például a International Committee of the Red Cross, a Vörös Kereszt, illetve ENSZ szervezetekkel, és más kisebb civil szervezetekkel is. És really uh, what was most striking about the visit, um, az volt uh, a benyomásunk és legnagyobb élményünk, hogy egyfelől jött egyfajta üzenet a szudáni kormánytól, és ez egy ezzel szembe menő, nagyon agasztó üzenet mindenki mástól. A szudáni kormány azt próbálja üzenni kommunikációs stratégiájával, hogy nagyon megkötötte a kezüket az olajbevételektől való elesés, és ők több pénzt szeretnének. Valóban bőven van feladatuk és gondjuk, pénzügyi területen háromféle legalábbis. Ugye szankciókat rót rájuk ki az ENSZ. A 90-es években ugye terroristákat eh, ideértve Osama Bin Laden-t is rejtegették és azóta a bankok nem szívesen adnak kölcsön Szudánnak, a szudáni kormánynak, különösen egyébként a közelkeleti bankok, többnyire amerikai pénzekről van szó, amelyek oda most már nem folynak. Másodszorban Szudán nem írta alá a Kotonú egyezményt, és az elnököt ugye most a büntetőbíróság idézte be. Tehát az EU ezzel együtt próbált kreatív módon támogatólag fellépni és fejlesztési projekteket véghez vinni. A 90-es években maradt struktúrák felhasználásával, de ezzel együtt, mivel ők nem írtak alá számos nemzetközi egyezményt, nehéz ott fellépni. Az ország eladósodott, súlyosan eladósodott, és mivel nincsen lehetősége hitelfelvételre, mert nagyon kevés bank ad nekik szívesen kölcsön, mert annyira rossz a hitelbesorolásuk, ezért belefogta abban, hogy megpróbálnak adóelengedést kérni, és ezt elkezdték, de hogy ö, politikai szinten emellé tudnak-e tenni valamit, az kérdéses. Tehát a szudáni kormány azt mondja, és minden miniszter, minden kormány szervezet képviselője, hogy ha nincs pénz, akkor nem tudnak fejleszteni. De mindenki más, aki nem kormányképviselő volt, akivel találkoztunk, sokkal nagyon ijesztő híreket mondtak nekünk. Ugye Darfurban is jártam tíz évvel ezelőtt, annak idején. Nem sikerült most idén Darfurba bejutnunk. esélyünk sem lett volna arra, hogy erre engedélyt kaptunk, mert a kormány politikája az, egységesen, hogy kizár onnan mindenkit. A nemzetközi szervezeteknek bonyolult módon kell egyáltalán engedélyt kérniük, és ezt számos alkalommal megvonták már tőlük. Ha nem elég jó a kormánynak a programjuk, akkor arra hivatkozva vonják meg ezt tőlük, vagy a biztonsági helyzetre való hivatkozással teszik ezt, vagy azt mondják nekik, hogy a vidékre való utazáshoz is valami állami szervezetnek az engedélye kell. Tehát gyakorlatilag minden eszközzel megpróbálják megakadályozni a nemzetközi szervezeteket, hogy oda menjenek, és mi sem menthetünk, mehettünk el egy kártomi fejlesztési projektet megnézni, tehát minket is korlátoztak. Amit EU pénzzel finanszíroztak, azt nagy nehezen megengedték nekünk, de ezt is csak ugye csínyával. Tehát éppen ezért egyre több nemzetközi szervezet kivonul onnan, Darfurból vagy Dél-Szudánból. És párhuzamosan azzal, hogy egyre jobban szűkítik a lehetőségeit a külföldieknek, ezzel párhuzamosan nő az erőszak ezekben a térségekben. Amikor 2004-ben jártunk Darfurban, akkor is már nagyon sokan hagyták el a falvakat, az embereket elüldözték a falvaikból, felgyújtották őket. Most azt látjuk, hogy most legalább ennyire rossz a helyzet, mint 2003-ban és 2004-ben. Több száz ezer, két ezer ember jelenleg, vagy tehető a belső menekültek száma, és a kormány egy gyors reagálású zsoldos hadsereggel, a katonákkal, akiket Nigerből vagy Maliból bérel föl, és arra használja őket, hogy felégesse azokat a falvakat, ahol ellenállást sejtenek, ahol forradalmárokat alítanak. És az Imamed operációért felelős személyel is beszéltem, aki ruandai, és gyakorlatilag azt mondta nekem, hogy ez egy etnikai tisztogatás. És sok kritikát kapott az ő szervezete is, hogy miért nem száll ezzel szembe, de azt mondja, hogy mi is ki vagyunk szolgáltatva, mert minket is üldöznek, és nem vagyunk képesek megvédeni a lakosságot, mondta ő. Szerinte az erőszak növekvőben van, és még tíz évvel ezelőtt jól körülhatárolható volt a konfliktus legalább, ott a kormány gyakorlatilag a forradalmárokat üldözte, és konkrétan fókuszáltan a forradalmárokkal szemben lépett föl, ahol csak tudott. Most a korábbi hagyományos etnikai nomád és nem nomád törzsek közötti ellenségeskedések is fellángoltak, a legeltető csoportok és mások között, és most a központi és a, a szétszórt konfliktus gócok egyszerre lángolnak föl, és ráadásul azok az arab törzsek, akik tíz évvel ezelőtt még kormánytámogatással működtek, most ö, már egymásnak is esnek, mert a kormány nem tudja őket finanszírozni, és az aranybányák környékén azok ellenőrzéséért vívnak egymással harcot ezek az arab csoportok. És általában a banditizmus, a, a korlátlan bűnözés ö, dívik, és a lakosság szenvedése óriási, a kormány pedig ezt egyezekben tagadja. Ne felejtsük el, hogy nem engedik meg a nemzetközi szervezeteknek egyáltalán Darfurba való bejutást, míg a vörös keresztet is felfüggesztették, és csak a vörös félholdnak engedik meg a bejutást. Az UNHCR is beszüntette a tevékenységét Darfurban. Kizárólag a menekültekkel tudnak foglalkozni, úgy, ahogy. De a belső menekülteket nem ismerik el menekültként. Aki Szudánból jön, az szerintük nem menekült, és ezért az ENSZ-nek szerintük nincs jogosultsága velük foglalkozni. Tudom, hogy nincs több idő, még akkor pedig nem beszéltem ugye a, a nem, nemek közötti erőszakról, a legeltető csoportokkal kapcsolatos erőszakról, tehát amit láttunk, az elrettentek minket, és szeretném kérni a kollégákat, hogy sürgősséggel kérjük jövő héten a szudáni helyzet tárgyalását, mert sajnos nem, ki nem beszél arról, ami ott történik, és minden egyre több helyi ö, lakosnak nincs már hozzáférés a humanitárius segélyekhez sem. Diaz de Mera. Diaz következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak röviden tekintettel arra, hogy kollégánk remekül összefoglalta látogatásunkat, amely március 25-27 között zajlott. Néhány olyan pontra hívnám fel a figyelmet, amiről ő nem szólt. Az a tény, hogy bármiféle ellenőrzés legyen a támogatások vonatkozásában, Nos, beszéltünk a gazdasági miniszter helyettessel erről, ami a szociális szolgáltatásokat, illetve a biztonsági szolgáltatásokat. Az illetékes miniszter azt mondta, hogy csak a százalékokról tud, többről nem. Mi is itt a gyanú, az nem más, mint hogy a támogatások jó részét a zsoldosok finanszírozására ö, fordítják, hogy továbbra is fenntartsák a jelenlegi helyzetet. Ami pedig a környezetet illeti, a környezetvédelmi miniszterrel is megbeszéléseket folytattunk, és azon tény mellett, hogy Kartumban Kartum területén folyik a fehér, illetve a kék nílus, amelyek összefolynak, egymásba torkollanak, Felmerült a kérdés, hogy fennáll-e a környezetszennyezés veszélye. Ugye itt felmerült az, hogy milyen jellegű a szennyezés, hogy uh, itt esetleg szennyvizet engednek uh, ezekbe a folyókba, vagy állati ürüléket, vagy uh, más jellegű szennyezésről van szó. Uh, Tehát, hogy ezek a fajta szennyezések a malária okozói lehetnek a Nílus egyes szakaszain. A környezetvédelem témája valóban sok aggodalomra ad okot Szudánban. Itt van a víz problémája, másrésztről pedig az elsivatagosodási, ami pedig az aranybányák kérdését illeti, amelyekről már Fiona szólt, hogyha megnézzük, hogy milyen jellegű kitermelést folytatnak, nos, ez a környezet nagyon súlyos megsértését jelenti, súlyosan károsítja a környezetet ez a fajta kitermelési mód. Aztán van itt egy súlyos konfliktus a gazdálkodók, a illetve a gazdálkodók és a legeltetők között, akik a nyájaikkal nagy távolságokat tesznek meg, és ezek a személyek kérnek támogatásokat az oktatás területén, az egészségügyre fordítandó támogatásokat igényelnek. Nos, nekem az a véleményem, hogy egy fegyveres nomád. Ők nagy részük békés nomád, de vannak olyan nomádok is, akik részt vesznek a fegyveres konfliktusokban. Tehát ami az állattenyésztést illeti, az lenne a végkövetkeztetésem, a gyors végkövetkeztetésem, hogy az állattenyésztés nagyon jelentős részét képezi Szudán GDP-jének, különösen Szaúd-Arábia vásárol állatokat Szudántól. Itt ugye az állat egészségügy kérdései is felmerülnek ennek kapcsán. Az, hogy megfelelő körülmények között tartsák az állat állományt Szudánban. Tehát itt gyakran szankciókra van szükség, de ezek a szankciók gyakran a fizetési eljárásokat is lelassítják. Fiona jelentése rendkívül összetett és tükrözi a látogatásunk során tapasztaltakat. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Görenc úrnak adok szót. Köszönöm. Nos, csak dicsérni tudom a két előadást, csak nagyon kevéssel egészítem ki őket. A szerzők egy nagyon összetett helyzetet világítottak meg. Négy megjegyzésem van elsősorban. Fiona Hall elmondta, hogy az Európai Fejlesztési Alapok nem avatkoznak be megfelelő mértékben, de mégiscsak, hiszen az Afrikai Uniónak számos könnyebbséget biztosítunk, és ezt igénybe vették, mégpedig nagy mértékben és ez hozzájárul Szudán biztonságosabb betételéhez, különösen a Darfuri térségben. Tehát az európai fejlesztési alapok mégiscsak alkalmazásra kerülnek ebben az országban, még akkor is, hogyha az ország nem szerepel a fejlesztési alapból támogatandó országok listáján. Szudánban az is felmerült, hogy kit érdekel az ottani népesség sorsa, az egész világ fütyűre mondhatnám, hiszen a kormány a törzsi háborúk illetve láthatjuk, hogy ezek már magánért való ö, jelleget öltenek, és ez vezet el a harmadik megjegyzésemhez. A függetlenség óta ö, teljes mértékben megváltoztak a dolgok Szudánban. A déli terület megkapta a függetlenségét, a 2005-ös megállapodást követően 2012-ben volt ott egy népszavazás, vagy 2011-ben. Ott van a legtöbb kőolajkészlet, a kartumi rezsim, mely szélsőségesen kemény rezsim, mindig is Kínához ö, szaladt védelemért, vagy az ENSZ-hez. Most teljes mértékben megváltozott a helyzet. Kína magatartása megváltozott-e Kartummal szemben ez a kérdés, hiszen Kínának kevesebb érdeke fűződik Kartumhoz, mint korábban, és minden szankciót felfüggesztettek. Voltak itt intelligens szankciók a kartumi vezetőkhöz, Ezeknek célzottaknak kell lenniük, de ezek mindig Kína cinkossága mellett valósultak meg. Éppen ezért most intelligensebb szankciókon kellene elgondolkodnunk e megváltozott helyzet következtében. Végezetül azt hiszem, hogy ebben az országban rendkívül nehézek a körülmények, hiszen elképesztő állapotok uralkodnak az országban, és éppen ezért köszönetet mondok a két szerzőnek, illetve azoknak, akik részt vettek ezen a delegációs látogatáson, hiszen sok mindenre rávilágítottak. Azt hiszem, hogy itt már megtalálhatóak a csirái a megoldásnak egy olyan helyzetre, amely rendkívüli módon összetett hiszen itt egyszerűen nincs hatalmunk, teljesen tehetetlenül állunk szembe ezzel az elviseltetlen helyzettel. Elnök, köszönöm szépen. A külügyi szolgálatnak adok szót, melyet Dorotté. Stark asszony képvisel. Köszönöm szépen, elnök asszony. köszönet illeti a képviselőket ezért az átfogó jelentésért. Az ülés előtt ezt nem kaptuk meg, éppen ezért nem tudtam hosszabb beszédet előkészíteni, csak néhány pontra reagálnék, és a, az EU-Szudán kapcsolatokról tudnék nagy vonalakban beszámolni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk erre az országra, hiszen itt most uh, valóban vízválaszt előtt áll az ország, lehet, hogy mélyebbre süllyed még a konfliktusokba, és akkor az, az egész térséget destabilizálhatnám. Itt, itt csak Szudánról beszélünk, de valójában itt, eh, itt eh, az egész száhil öv és a térség számára sokoknál fogva fontos az, hogy mennyire stabil a helyzet Szudánban. A képviselők említették azt, hogy az erőszak mértéke Darfurban e, a mértéket ölt a 2003-as népértás óta, és a, az emberi jogi szervezetek nem is jutnak be általában a, a, most már évek óta az érintett területekre. Volt egy kis remény forrás, hiszen e, nemzetközi párbeszéd indult, de hát itt sokat kell még tennünk, itt egy átfogó felépésre van szükség valamennyi érintett szereplő bevonására, a fegyveres szervezetek bevonására is szükség van, és a szomszédos országokat is be kell vonni. Itt egy nagyon összetett konfliktusos helyzetről beszélünk Szudánban. Az EU-nak itt valóban döntő szerepe van abban, hogy ilyen holisztikus megközelítés propagáljon, hiszen hát, Tabu Meki az Afrikai Unió jelenleg vezető dél-afrikai elnök, és az Afrikai Unió többi más vezető személyiséges fontos szerepet játszik abban, hogy itt tartós béke és újjáépítés kezdődjön meg Darfurban. Az, Unió, az Európai Unió és Darfur közötti kapcsolatok nagyon um, feszültek, hiszen kérdés, hogy az elnöket vád alá helyezik-e vagy sem, ez a politikai párbeszédet nagyon megnézheti A múlt heti Európai Unió Afrika csúcson Szudán nem is vett részt, mert úgy gondolták, hogy ugye az első alelnöknek szólt a mi meghívásunk, és akkor ez, ezt nem fogadták el, mert hogy ez nem volt összhangban az EU döntésével de fontos, hogy az Európai Unió jelen legyen, hogy üzeneteket tudjon közvetíteni, és a szudáni lakosság felé, és ki tudja azt mutatni, hogy az Európai Unió igenis eh, odafigyel rájuk. Itt fontos a jelenlét és az Európai Parlament számos lépést tett elmúlt, az elmúlt évben. Az Európai Parlament például a fiatal politikai vezetőket hívott meg Szudánból Brüsszelbe egy egész hétre, ha jól emlékszem. Különböző pártokból, ellenzéki mozgalmokból érkeztek ide fiatal politikusok. Ez egy nagyon hasznos ö, csoport állt össze, ahol mi is az elképzeléseinket megoszthattuk a szudáni képviselőkkel és mind a szudáni, mind a dél-szudáni parlament képviselőt is meghívtuk, már ide az Európai Parlament elnöke kezdeményezte ezt, de a jelenlegi dél-szudáni helyzet miatt egyelőre ez megrekedt ez a folyamat. Ennyit tudok most jelenleg elmondani. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, Görenc úr. Megjegyzés. Görenc úr, itt van a meghívások kérdése, melyet a rezsim elhárított az előadásban említett okok miatt, és innen származik a zárt ülés problémája. Nos, mivel mások is láthatják ezt az ülést, szeretnék erre az eltűrésre reflektálni, illetve a meghívások problémájára, melyeket azon ország, olyan országok képviselőihez intézünk, amely, amely személyek ellen a Nemzetközi Büntetőbíróságon eljárások folynak. Nos, itt a Nemzetközi Büntetőbíróság eljárásainak bizonyosan van egy diszuazív jellege, egy visszaretentő jellege. Az EU-Afrika csúcs szintén foglalkozott ezzel a problémával, de kár, hogy erről nem tudunk többet beszélni, hiszen ez egy elszalasztott alkalmat jelent. Elnök úr, elnök asszony Fiona Ol három percben lezárhatja ezt a vitát. Yes. Kérem, három percben le tudná zárni ezt a napi rendi pontot? Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Itt ugye említették ugye az, hogy hogy tematikus programban részt vesz ugyan Szudán a segélyezés szempontjából, de itt, itt még sokat tendő, például határokon átnyúlóan be kell oltani a, a szarvasmarha állományt, az állatállományokat, és számos tendő van még. Ott ugye felmerült az, hogy hát hogy, hogy, hogy úgy tűnik a kormány, szóval nem is foglalkozik a polgári lakossága, hihetetlen mértékben koncentrálták a hatalmat, központi eh, hatalom az, az uralkodik a központokban, de ugyanakkor a periférián a lakosság nagy részét érintően nem látjuk az empátiát, és az, hogy valóban az ő gondjaikkal valaki foglalkozna kormányzati szinten. És úgy gondolom, ez nagyon fontos, amikor az adósság enyhítés kérdésére beszélünk. Itt, ugye, itt egy technikai folyamatot már elindítottunk, volt egy időközi adósság enyhítő folyamat, amely elindult, de de Diaz de Mera úr és én sem éreztük azt, hogy bármiféle szándék lenne arra vonatkozóan, hogy az így megtakarított összegeket az egészségügyre vagy az oktatásra fordítsák. Ha nem... És ugye számos is találkozik az Egyesült Királyság szemére világos az, hogy ha nincs jele annak, hogy valóban nyit dél és a lakosság valamennyi rétegét kívánják vonni a támogatásokba, segítségekbe, addig, addig itt nem lesz előrelépés, de Olaszország például elfogadóbb ezzel az irányvonallal. És a Párizsi Klub tekintetében ugye fontos az, hogy az Egyesült Államok is beegyezzen a további támogatásokba, és nem hiszem, hogy ezt meg fogja tenni. Aztán Kínát is említették, hogy megváltozott a Kína hozzáállása, vagy sem. Én azt gondolom, hogy bárha, hogyha Dél-Szudánban is vannak a legnagyobb olajtartalékok, jelenleg úgy tűnik, hogy csak a kínai bankok eh, hiteleznek továbbra is eh, Szudánnak. Igen, Kína, amit, eh, ahogy mi látjuk, továbbra is szövetséges a szudániak kormányzatnak, és ez, pedig a nemzeti intézményi párbeszédet illeti, mi a civil szervezetektől nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, bár ők azt mondták, hogy ez nem volt egy nagyon integratív, inkluzív párbeszéd. Ugye a céljának a párbeszédnek az volt, hogy, hogy konszolidálják a nemzeti kongresszus pártnak a munkáját de itt a párton belül is megosztottak voltak a tagok, és ezt is célozta volna ez a párbeszéd, hogy valamiféle megbékélés, kiegyezés történjen a párton belül, de a, a kormányzat ezt valóban csak a politikai pártok közötti párbeszédként kezelte, és nem vonta be a civil szervezeteket, vagy más érintett feleket, pedig hát az ellenzék valamennyi tagját és a civil társadalom képviselet is be kellett volna vonni ebbe a párbeszédbe, ez azonban egyáltalán nem történt meg. Köszönöm. Köszönöm szépen asszonynak az elvégzett munkát, és hogy tájékoztatott minket a delegáció útjáról. Most pedig utolsó 12. napi rendi pontunkra térünk rá. Eszmecsere Klaus Sörensen úrral, a DG Eco főigazgatójával. Nagy tisztelettel üdvözlöm körünkben, főigazgató urat. Arról szeretnénk eszmét cserélni, hogy melyek az uniós humanitárius segítségnyújtás főbb eredményei, és a vele szemben mutatkozó kihívások. Köszönöm Szörenszen úr, hogy elfogadta meghívásunkat újra, és akkor megvonja most állítólag számunkra egyenlegét az uniós humanitárius segítségnyújtásnak és perspektívába helyezi azt a jövő vonatkozásában. Ez legalábbis itt most a feladat. Körülbelül fél óránk van, hogy ezt még cseréljünk a témáról. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy ma Hát nem csak azért, mert nagyon sok az angol, és alig dolgoztam. É, ott van. Nos, uh, itt most a uh, jó viszonynak is hangot adhatok az ECO főigazgatóság és a szakbizottság, valamint a biztos és ön között, illetve a szakbizottság összes tagja között, akik rengeteget dolgoznak, hogy politikai támogatást nyújtsanak nekünk. Elmondhatom, hogy uh, valóban érezzük ezt a támogatást napról napra, enélkül nem tudnánk munkánkat végezni, hogy ne tudnánk parlamenti képviselőkkel eszmét cserélni. Éppen ezért nagy örömmel nyújtunk tájékoztatást önöknek, megosztjuk az elgondolásainkat, elképzeléseinket önökkel, hogy együtt tépjünk előre. És valóban ez volt a helyzet ezen parlamenti ciklus alatt is. Persze, természetesen voltak eltérő nézőpontok, máshová helyeztük néha a hangsúlyt, de összességében éreztük ezt a támogatást az önök részéről, és ezért szeretnék köszönet, köszönetet mondani önnek, az alelnököknek, a ciklus egész alatt tanúsított munkájukért. Most pedig talán áttérnék angolra, mert eredeti szövegemet angolul készítettem elő. El szeretném mondani, hogy nem akarok a jelenlegi költségvetési problémákkal foglalkozni, ugyanakkor furcsa lenne, ha meg sem említeném őket. Végig éreztem önök részéről a támogatást, amikor a Költségvetési Bizottságban voltam, Lamassur úr részletesen kikérdezett erről. Azt hiszem, hogy most annyira előtérbe sikerült helyezni ezt a problémát, hogy jövő héten várhatóan a parlament megszavaz egy, egy másik, ugyancsak nagyon fontos költségvetésből történő átcsoportosítást, az interreg regionális politika és fejlesztés között lesz talán ilyesmi. Tehát miközben örülünk ennek, és köszönjük önöknek a támogatást, és azt reméljük, hogy ezt majd vissza is fizeti majd az egyik költségvetési sor a másiknak, amikor majd a pótköltségvetésről a jövőbeni parlament szavaz majd. Tehát mi ugye életmentést végzünk, mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy kimaradjanak a kifizetések, miközben ö, ezt az adósságot a fejlesztési kollégák felé mi törleszteni akarjuk, ö, mert végül is az aktuális tűzoltással kezelhető problémáknak is végül is a fejlesztési oldalon vannak a gyökerei, tehát nekik is rendelkezni kell ezekkel a pénzekkel, hogy hosszabb távon gondolkodva elkerülhetők legyenek ezek a helyzetek, amiért mi vagyunk felelősek. Köszönjük a parlament közbenjárását, legalábbis reméljük, hogy a parlament megszavazza ezt. Ha mégsem, akkor itt gyakorlatilag nem tudunk életmentést végezni. Ami az eredményeket illeti, most én nem akarnék a múltról beszélni, ugye Georgieva biztos asszony nyomására és saját ösztönzésével is, hatalmas energiaráforítással érte el azt, amit elért. Ma nem tud itt lenni, mert éppen a spanyol NGO-kkal tárgyal Madridban, nekik is súlyos gondot okozott a, a megszorítás. Most próbálja meg vigasztalni őket, hogy lesz, lesz, lesz majd támogatás, és hogy ne hagyják abba, tartsanak ki. Szívesen jött volna ide is, tehát nem arról van szó, hogy nem akart eljönni, vagy, hanem tényleg fizikailag nem tudott eljönni, és azért kérte, hogy mentsem ki, és üdvözöljem önöket az ő nevében is. Tehát a lényeget érve. Az önök segítségével minden rekordot megdöntve sikerült a legrászorultabbaknak támogatást nyújtanunk. 2012-13-ban 1,35 milliárdot költöttünk, utoljára a jugoszláviai polgárháború idején volt hasonló összegű a segítségnyújtás, a humanitárius segítségnyújtás, tehát a feladataink is nőttek, és az elkötelezettségünk is és sikerült az ENSZ rendszerében is egy reformot át elfogadtatnunk, az úgynevezett hármas típusú, harmadik szintű sürgősségi segítségnyújtás kapcsán, ugye a Fülöp-szigetek, Dél-Szudán és a Közép-Afrikai Köztársaság szerepeltek ebben a kategóriában idén, és Szíria persze. Itt arról van szó, hogy hogyan lehet az ENSZ mechanizmusait beindítani és eddig körülményes volt a mechanizmus, most ezt egyszerűsítették, és ettől mi is szenvedtünk, mert a field office konkrétan láttuk, hogy mi történik, és amikor az ENSZ rendszerek nem működnek, akkor a mieink, mi rendszerünk is szenved. Tehát szeretjük a kollégákat, de elvárásaink is vannak velük szemben, amikor konkrétan fel kell lépni. Tehát nem csak sok pénzt sikerült költenünk, hanem magát a rendszert is sikerült javítani. Jobb most a humanitárius együttműködés. Semmi sem tökéletes, csak ezek részeredmények, de eredmények mégiscsak. Jobb az értékelés, több az elszámoltathatóság, jobb a jelentéstétel, nem csak a rendszer felé, hanem az érintettek felé is. a jogosultak felé. Múlt héten az Acsa Donor ö, támogatási csoport ülésén vettem részt, és végigjártuk az úgynevezett demokratikus köztársaság, kongói köztársaságot. Kongónak Kongó, hogy demokratikus köztársaság azt nem tudom, aztán Gomában Messisibe utaztunk, ahol ahonnan erüldözték a lakosságot, táborokban élnek, egy másik területet is meglátogattunk, ahol 200 nőt megerőszakoltak és 100 nőt megöltek, és valamennyi fő donor közös delegációja, valamennyi humanitárius segítségnyújtási szervezet végiglátogatta ezeket a helyeket, hogy nézzük, hogy tényleg eljut-e a segítség azokhoz, akik legjobban rászorulnak, hogy működik-e a rendszer, hogy komplementer módon működik-e az általános élelmiszer segítségnyújtás és a konkrét, hogy, hogy mi történik azokkal a nőkkel, akik kimennek a táborból fát gyűjteni, és ott mi történik velük, van-e szexuális erőszak, és így tovább, és így tovább. És nagyon konkrét tapasztalatot gyűjtöttünk, és láttuk, hogy az északi kivú, dél kivú és katangai régióban elfogadhatatlan az, ahogy a lakosságot bántalmazzák például. Tehát van most egy elkötelezettség a tekintetben, hogy az egész rendszer működést javítani kell, és végül is ugye az EU, az önök pénzéről van szó, és az én Field Office munkatársai költik el azt, tehát nyilván elszámoltathatók kell, hogy legyünk önök felé. Egy nagy eredmény, nem teljes eredmény, talán csak részeredmény, de mégis csak, hogy a humanitárius segítségnyújtást jobban összekötjük a jövőben majd a fejlesztési segítségnyújtással. Mert mi tűzoltó munkát végzünk, életeket mentünk, de ezt összefüggésben kell tennünk, hosszabb távú erőfeszítésekkel, hogy a víz, ellátás működjön, hogy az iskolák újraépüljenek, és itt hogy az alapvető egészségnyújtási központok, klinikák megépüljenek, működjenek. Tehát ennek az együttműködésnek most nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, és a, a folytonos erőfeszítés a mi humanitárius csapataink és a fejlesztési csapatok között egy részéről most közelebb kerültünk egymáshoz, és valóban a legrászorultabbakhoz jut el a pénz, és az átállás a humanitáriusról, a fejlesztési segítségnyújtásra jobban működik. Ami az élelmiszer segét illeti, erről sok vita volt, főleg Fekete-Afrikában és a Sahel övezetben, az Ázsia-Sahel kezdeményezés kapcsán, és sikerült itt is jó kapcsolatot kiépítenünk az amerikaiakkal is, tehát komplementer módon lépünk föl, nem, nincsenek átfedések. Ha déleti jóba megyünk, akkor ott is eredmények vannak, Szomália sokkal bonyolultabb helyzet, de legalább Etiópiában jó most a feladatmegosztás, és arra tudunk koncentrálni, amiben mi vagyunk jók, és az amerikaiak is arra, amiben ők, és a, a legeltető csoportoknak is megpróbálunk megélhetést biztosítani, valami jövőképet. Nagyon sok ígéretes dolog van most, és most a Resilience Action Plan Fekete-Afrikára vonatkozóan is megszületett, és ez is új dimenziókba helyeződik és az ellenálló képesség az egyes országoknak javul. Hogy ez így legyen, az azon múlik, hogy mennyire jó az ágazatok megválasztása, mennyire jó a projekt tervezés. Például, ha utat építünk, akkor ugye nem csak aszfaltról van szó, hanem arról is, hogy az út környékén élők közében, körében megszervezhető-e az út fenntartás, de ugyanez érvényes az iskolaépítésre, az egészségügyre, hogy legyen valaki, aki azt működteti, fenntartja, javítja, élettel tölti meg. Tehát ez egyfajta új irány. Egy másik eredmény az önkéntes segítség nyújtás területe. Tudom, erről sok vita volt. Egyes, egyes NGO-k úgy érezték, hogy ez fenyegeti őket, és állandóan el kellett magyaráznom nekik, hogy nincs okuk az aggodalomra, mert amit ők tesznek, az, vagy amit mi teszünk, az számukra egyfajta humán erőforrás építés, lesz majd olyan ember a fiatalok képzése révén, aki vigye a feladatot, és, és nem akarunk mi itt a segélyek elosztásakor diszkriminációt. A Nemzetközi Vöröskereszt, a Save the Children, az UNICEF majd tud toborozni embereket nagyon válságos területeken, hiszen nem lehet Malakába, Kubába felkészületlenül küldeni a segítségnyújtókat. Tehát ez egy meg kell tanulni valahol a szakmát. A másik eredmény pedig a polgári védelmi jogalkotás területén elért. Talán önök is tudják, hogy bonyolult vitáink voltak a polgári védelem és a humanitárius segítségnyújtás összekapcsolása területén. Megoldottuk ezt a jogi dilemmát. Ők most hívnak minket, ha kell, de akkor nekik is követni kell a humanitárius elveket, amelyek alapján mi működünk ha minket megszólítanak. Erre vonatkozóan tehát most jogalkotás született, a will take place next year. jogó cselekvési terv keret kapcsán, amely 2015-től lesz majd érvényes. Ezt már sok helyen alkalmazzák a tagállamok a gyakorlatban, azt az elvet ugyanis, hogy nem diktálni akarjuk, hogy mit csináltok, hanem arról, hogy mi példákat mutatunk föl, és nektek is fel kell mutatni valamit, hogy ágazatonként, egyenként hogyan tudjátok hasznosan elkölteni a strukturális pénzeket. Még ez Európán belül is így van, hogy ha nincs kockázatelemzés, akkor, akkor nincs garancia arra, hogy a strukturális pénzeket jól költitek el. Tehát, ahogy a tagállamoknak is itt az EU-n belül ezt be kell látniuk, és be is látják, és a kínaiak és az indiaiak is ezt várják el, ha vasutat építenek, vagy kikötőt, vagy Bangladesben ugye textilgyárat, akkor lenni kell olyannak is, aki a kockázatokat felméri, a felelősséget vállalja, és így tovább. Tudjuk azt is, hogy, és ez egy kicsit a jövőben mutat már, hogy vannak globális fejlesztési célok, és Európa a világban gazdasági értelemben csökkenő szerepet játszik, ezért szükség van új donorok, donori körök mobilizálására, és ez nem könnyű feladat. Mert valamennyi kultúrában is, azt hiszem már önöknek is elmondtam egyszer ebben a bizottságban, minden kultúrának van valamilyen olyan modellje, amely a, a felebarát megsegítésére vonatkozik a buddhizmusban, az iszlámban, a kereszténységben. De ez nem ugyanazt jelenti az egyes kultúrákban. És hogy átálljunk egy olyan rendszerről, ahol a segítségnyújtás politikai elvárásokkal fűszerezik meg, egy olyan rendszerre, ahol a bőrszínre, a korra, a politikai meggyőződésre függetlenül nyújtjuk a segítséget. Ez hatalmas lépés egyes országokban. A golf öböl térség országaiban ugye lenne bőven pénz, de azt látjuk, hogy ha jön is a pénz, azzal politikai elvárásokat is egybekötnek, és jó, nekünk is vannak bizonyos politikai elvárásaink, de a mi támogatás olvassunk, a semlegesség elvéből indul ki eleve. Hogyan lehet ezeket az embereket bevonni a párbeszéd során? Sok humanitárius konferencia volt a közel-keleten is, Krisztelina is járt ott, az Arab Emirátusokban. Jó a kapcsolatunk az ottani szervezetekkel, az iszlám államok szövetségével, és az Ocsad Donar támogató csoport ülése kapcsán is, ugye meghívtuk ezeket a csoportokat, és beszéltünk velük arról, hogy a humanitárius segítségnyújtás területén elvi síkon hogyan lehet együttműködni, és azt látjuk, hogy egyre többen reagálnak arra, amit mondunk. Tudjuk mi, hogy miért volt ez olyan nehéz, de most egyre több ilyen szervezet tesz rendes komoly pénzeket, a rendszerbe. Szaúd-Arábia most feltételek nélkül például, és más csatornák is beindultak, tehát mintha megértenék, hogy az ő érdekük a semleges segítségnyújtás. Nem véletlen az sem, hogy Törökország szeretett volna a világ humanitárius segítségnyújtás konferenciának megszerzésével Isztambulban ennek a dolognak a középpontjába kerülni, és ezért is hívtuk meg a törököket az OCSA támogatócsoport ülésére is. Náluk is komolyan nőtt tavaly a humanitárius segítségnyújtás, megadtuk nekik az elnökségi feladatot, de ezzel persze felelősség is jár az egész rendszer működtetéséért. Tehát sok minden változik most a struktúrákban. A színek vonon feltétel most ez a változás ahhoz, hogy egyáltalán túléljünk. Itt most nem csak a közel-keleti országokról, Brazíliáról, Indiáról is beszélhetnék, mindannyian egyre fontosabb szerepet vállalnak. Úgy gondolom, hogy illetve úgy, úgy vélem, hogy itt abba is hagyhatom, itt vannak a mindenféle pamfletjeim, szírai válságra, közép-afrikai közép közösségre, erről már mind-mind szó esett itt ebben a házban, tudják, hogy milyen kívásokkal kell szembenéznünk. Éppen most tértem vissza, kongolai demokratikus köztársaságban, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem vidám az, amit ott tapasztaltunk. És hogyha oda megyünk egy, egy olyan országba, ahol humanitárius segítség Hát nyújtunk, hogy ellenőrizzük azt is, hogy mi történik, de hát a Szíriában és dél és a közép-afrikai köztársaságban is ezt kellene valósítani, most nem csak a ezekről beszélték persze, hanem Afganisztánra, Pakisztánra és a többi országról. Itt, itt valóban rengeteg esetre évente több millió eset halmozódik fel. Ez szinte reménytelennek tűnik, hogy ezeket mind megoldjuk, de nem hagyhatjuk egyedül magukra ezeket az összegokat, hanem ki kell tartani. Éppen ezzel szeretnék kitartani mellettük, és szeretném, hogyha mindannyian a lehető legnagyobb mértékben biztatnak őket arról hogy tegyenek valamit. És hát megpróbáltunk nagyon komoly üzenetet is közvetíteni a kormányzat felé, a Kongói Demokratikus Köztársaságban Kabil elnök felé, a szociális miniszter felé, és hát, és hát abban nem lehetnek biztosak, hogy a keleti részben ö, maradnak a felkelők, ez rengeteg pénzbe kerül, tehát jobb lenne, hogyha inkább megragadnák a jelenlegi relatív stabilitás alkalmát arra, hogy, hogy próbálják a földtulajdonos problémáját megoldani, és a természeti erőforrásokból származó bevételeket megpróbálnak egy kicsit összefogni és abból felépíteni valamit különben, továbbra is újabb és újabb konfliktusok fognak kirabolni, amelyeket nem fogunk tudni megoldani. Tehát ez lenne a konkrét üzenetünk Kongóval kapcsolatban, és hát nagyon élveztem a közös munkát önökkel, és hogyha majd elindul a kampányuk, akkor Krisztina Georgia egy ajándékkal fogja önöket meglepni, méghozzá egy internetes információs tájékoztatóval, amelyet nagyon egyszerűen továbbítani tudnak majd, annak érdekében, hogy mindenki elolvashassa azt, hogy mit tesznek önök a humanitárius segítségnyújtás területén. Van tájékoztató képek, amelyeket fel tudnak használni erre az információs kampányra, és Krisztalinak Georgiával kedves üdvözletével fogják ezt majd megkapni. Köszönjük szépen! Köszönjük Szörenzen úr, hogy megosztotta velünk mindezeket az információkat. Nagyon hasznosak voltak. Hát csak egy negyed óránk van hátra az ülésből, éppen ezért sietnünk kell. Görenc úr kap először három percben szót. Köszönöm, köszönetet szeretnék mondani a részlegüknek, a biztosuknak és önnek is. Mindig nagyon jól tájékoztatok minket, és valódi öröm újfent ö, eszmét cserélni önökkel. Egy reményem, de egy ö, sajnálatos dolog is, az, hogy nem sikerült a finansz, a humanitárius segítségnyújtás finanszírozását megkettőzni. Szégyen teljes ez számomra ez a megállapodás, ami létezik a finanszírozást illetően a válsága szemben, amely ugye ö, fokozódott, felerősödött, teljes mértékben abszurdnak találom. A közép-afrikai köztársaság egy új áldozata lesz ennek, hiszen itt vannak a kötelezettségválság és a kifizetések között, közöttük szakadéktátunk. Teljes mértékben abszurd ez, hogy nem tudtuk ezt a nehézséget meghaladni. A tagállamok elleneztek egy plusz finanszírozási erőfeszítést. Érdekel, hogy melyek voltak ezek a tagállamok, hiszen itt néven kell nevezni a dolgokat, illetve a tagállamokat ebben az esetben. Számunkra ez elfogadhatatlan kötelezettségünk a 28 tagállam közösségének ez, és nem lehet enélkül eljárni, hogy ezt ebben meg ne állapodnánk. Mm, meg kell mondanunk, hogy miért nem teszünk semmit. Az Európai Beruházási Bank nem tudom, hogy miért ne tudta volna prefinanszírozni, előzetesen finanszírozni eh, ezt a eh, humanitár segítséget, amíg a tagállamok meg nem haladják nehézségeiket. Mindig azt mondták, hogy nincsen mandátumuk erre, mindig találnak ürügyet, de válsággal szemben nem lehetnek ürügyek, eh, nincs enyhítő körülmény, ez az első dolog, ami sajnálatot tölt el. A második pedig az, és azt hiszem, hogy jó ez az alkalom, hogy ezt kifejtsük. A 21. évfordulója, a 20. Évforduló, évfordulója van a ruandai népírtásnak. Ez egy államellenes bűncselekmény, egy remekül szervezett állami, ahol is ö, minden körülmény azt jött, hogy ez az elmondhatatlan szörnyűség megtörténhessék. Most kérdés az, hogy a nemzetközi közösség ma jobban fel van-e szerelve, hogy egy újabb népírtást megelőzzön. Itt utaltam az imént a Közép-Afrikai Köztársaságra. Nos, a nemzetközi közösség szintjén ez, ezzel az állammal mi történt, hiszen az ENSZ esetében is láthattuk, hogy semmit nem tettek, nem léptek fel az ilyenfajta cselekmények ellen, noha mindent tudtak, mindenről tudtak. Csak figyelmeztettek, felháborodásunknak adtak hangot, és a többi hasonló hülyeségeket csináltak, mert elnézést a szóhasználatért, és aztán végignézték, hogy mi történik. A harmadik dolog az, hogy, és ezzel be is fejezem, remélem, hogy egyre nagyobb nyomást tudunk gyakorolni majd, hogy az ilyenfajta problémákkal szemben álljunk olyan tehetetlenül, ha felmerülnek a jövőben. Elnök, köszönöm szépen Görönsz úr, és köszönöm, hogy a ruandai drámára felhívta a figyelmet, hiszen ez még nem zárult le, ezt nagyon jól tudjuk. Mitchell úrnak adok most szót három percben. Köszönöm szépen elnök asszony, és Szörenszer úrnak is a jó, jó bemutatását annak, hogy mi zajlik a terepem. Tíz év, tíz itt eltöltött év után e, a DCI, a, a élelmiszersegély, a DRI programok után az a benyomásom, hogy a mi bizottságunk, még a mi bizottságunk munkája sem annyira megfogható a választók számára, mert annyira változik a világ, a fejlődő világ, hogy lehet ezt követni, de hát ilyen a politikus sors, Két konkrét jelentés sorsa érdekelne, mind a kettőben érintett voltam. Ön említette az egyiket érintőlegesen. A, a megelőzés, a katasztrófa megelőzés, az ellenálló képesség. Szereszen úr, ez egy kicsit olyan dolog, mint a béke fenntartás és a béke teremtés dilemmája. Tehát a DRI és az ellenálló képesség nyilván alapvető érdekünk, ugyanakkor tűzoltásra is szükség van. Szeretném részletesebben megérteni, hogy az ECO és a DEFCO mit tesz, mit tehetne még a kitűzött célok elérése érdekében. És e, ugye nem botrány az, hogy 22 ezer gyerek hal meg naponta a világban, a rossz körülmények miatt. Jó, javul, javulnak a mutatók, az NDG eh, mutató, de ezzel együtt is. A millenniumi fejlesztési célok utáni időszakban botrány, hogy még mindig itt tartunk, hogy eh, a non-Europe eh, költségét nem mérjük föl, nem publikáljuk. Felmértük azt, hogy a parlament titkársága segítségével, hogy ha nem lenne Európai Unió, akkor mi lenne? 400 millió euró csak az átutalási költség évente. Ez annyi jó dologra el lehetne költeni. Tehát a kulcs probléma az, hogy nem eléggé struktúrált a párbeszéd a parlament, a bizottság és a nemzeti parlamentek között. Nem tudjuk a tagállamokra rákényszeríteni az, az akaratunkat. Előfordulhat, hogy az ír, vagy az angol, vagy mit tudom én, egy harmadik kormány kitáncol, és akkor a DJ Echo meg van lőve. Tehát jó lenne már, ha elérnénk azt, hogy a nemzeti parlamenteket is megmozgatjuk. Mert a nemzeti parlamentek talán jobban tudnak hatni a saját kormányainkra, mint az EU innen felülről. Ugyanezt elmondtam már a DigiDefco beli kollégájának is, hogy keménynek kéne lenni, strukturált párbeszédre lenne szükség a parlament, a bizottság és a nemzeti parlamentek között, és együtt ez a három cég már rá tudná kényszeríteni a tanácsot pozitív döntésekre. Jó, lehet, hogy nem érnénk el azt a 6 milliárd per éves összeget, amiről álmodunk, de szerintem a felét biztos ki tudnánk csikarni. Vagy valamilyen százalékát is, az is már óriási különbség. Ez egy botrány, hogy közben, ugye, ahogy mondtam, 22 ezer gyerek hal éhen naponta Köszönöm szépen egyébként az izgalmas beszámolóját. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Utolsó kérdést eh, hol asszony teszi fel 33 percben. Köszönöm szépen Szerenzen úr ezt a rendkívül érdekes prezentációt. Nekem csak két kérdésem lenne. Az egyik a Mitchell úrféle hozzászólásra reagálna eh, úgy érzél, hogy bármiféle hatással vannak-e más uniós testületekre, szervekre, amelyek a motorjai a globális klímaváltozási megállapodásnak. Hiszen itt nyilvánvalóan szükség van arra, hogy a katasztrófákat megelőzzük, és a klímaváltozás nyilvánvalóan eh, egy, egy központi probléma, és, és nem tudom, hogy úgy érzi hogy valóban párbeszéd folyik el, hogy valóban együtt tud működni azokkal, akik a klímaváltozással kapcsolatos megállapodást előmozdíthatják. Aztán a második kérdésem arra vonatkozna, hogy, hogy mi is a helyzet ezekkel az új donorokkal, adományozókkal. Ugye itt a muszlim országokra beszélünk nagy részt, legalábbis én úgy vettem ki az ön beszámolójába. Itt volt némi bírálat ezzel kapcsolatban. Ugye itt a humanitáros segélyezést kritizálták, hogy nagyon logisztikai, központú, és nem igazán sok empátiával és érzékenységgel valósítják ezt meg. Itt vajon érdekelne, hogy, hogy javul-e majd a helyzet, vagy romlik annak tükrébe, hogyha más kulturális háttérrel rendelkező adományozók is megjelennek ezen a szintéren. Köszönöm. Köszönöm, most megadom a szót Szörenszen úrnak, de szeretném bejelenteni már most, hogy miután ezt lezártuk, lesz egy kis koktél, egy kis fogadás, itt az ülésterem előtt, hogy elbúcsúzom önöktől hogy ne menjenek el anélkül, hogy ezt tudnák. Szörenszen úr, ön a szó. Csak elmondanám, hogy nem a koktél miatt jöttem, de mindenképpen itt maradok, hogy kocincsak egyet önökkel, hiszen ez egy nagyon rokonszenves kezdeményezés. Görensz úr, talán Görensz, uh, Mitchell úrral kezdeném. Mr. Mitchell, uh... Mitchell úr, osztom az ön érzéseit, igen, néha az embernek, egy férfinak meg kell tennie azt, amit a, a haza a szívem megkövetel a politikusoknak is valóban a helyes döntéseket kellene meghozniuk, és hogyha ezt meghoznák, ezeket meghoznák a politikusok, akkor talán egy jobb eh, világban élhetnénk. Mi megtesszük azt, amit tehetünk, de hát ön is sokat dolgozott a DCI keretein belül, és hát eh, tudja, hogy még a katasztrófák esetén tudjuk is egy kicsit csökkenteni a szenvedést, azért eh, még nagyon sok tennivalónk van. Hogyha valóban sikerült előrelépést elérni a DEFCO-val és más bizottsági testületekkel, szervezetekkel, illetve a tagállamokkal, hiszen itt említette az, hogy a parlamentet, a tagállamokat is be kell vonni, illetve fontos, hogy ők is lássák azt, hogy mit teszünk, és fontos szereplők vagyunk, és hogy ezt valahogy össze kéne hangolni ennek a sok szereplőnek a, a, az részvételt, és akkor verhetetlenek lennénk, és egyszerű dolgokat vihetnénk végbe. De a reziliencia, tehát az ellenálló képességet növelő, az ezzel kapcsolatos kapacitásokat támogató programmal kapcsolatban, ugye sokan beszálltak a németek, Egyesült Államok, különösen a választások alatt a németek nagyon beszálltak ebbe. De most itt történt ezzel kapcsolatban mi újdonság. Egy új közös levelet küldtünk körbe valamennyi küldöttségünknek, a legsérülékenyebb országokban működő kiküldött képviselőknek, de a tagállamoknak is elküldtük ezt. Én írtam ezt a a Fernando, a DEFCO főgazdástól, illetve valamennyi tagállami igazgató aláírta ezt. Ez volt az első alkalom, hogy így közösen megfogalmaztuk egy ilyen levelet, és az volt az üzenet ennek a levélnek, hogy kérjük, hogy, hogy gondoskodjanak arról, hogy valamennyi európai partnerünk Kartumban, Bamakoban és mindenhol, ahol ilyen nagyon katasztrofális helyzetben meg az országok, tegyenek meg mindent azért, hogy együtt tudjunk működni a prevenció és az enyhítés tekintetében, és hát mm, most láthatjuk úgy is, hogy félig üres a pohár, vagy mondhatjuk azt is, hogy félig tele van. A dinamika megváltozott, az együttműködés mélyebb a, a különböző kormányzatokkal, és az együttműködés koordináció megerősödött, intenzívebbé vált, de hát itt a nepáli fiatal lányok tanításától kezdve, hogy mit kell tenni mondjuk Feriges esetén, és sok más programot is tudnék említeni, de Nepálban például fontos az, hogy a Katmandon keresztül menő törésvonalat menni, tudják, hogy mit kell tenni Ferengés esetén, illetve vagy például száj esetén mit lehet tenni, hogy a vízforrásokat növeljek. Tehát itt nagyon-nagyon sok ilyen projekt volt, ami valóban az ismereteket, a tájékoztatást egy kicsit növelte az Európai Unió eh, előnyeit mindannyian élvezhetjük, ugye, de hát eh, sok esetben itt le kell faragni a költségeket, nagyon kreatív ötletekkel, eh, például különböző bírságok kapcsán befizetett összegeket is ilyen humanitárius segélyekre akartuk fordítani, hát ez, ez nem túl ortodox költségvetési átcsoportosítás, de hát mindent megteszünk. Tehát vannak bevételeink, vannak bejövő források, és ezeket egy arra érdemes ügyre kellene költeni. Dániában például ezt jól értik, ezt a fajta megközelítést, de itt egy, nem egyedül kell nemzeti tagállamként fellépni, hanem azért is fontos, hogy a nemzeti parlamenteket tájékoztassuk, hogy, hogy együtt tudjunk fellépni. Nem tudom, hogy lesz-e idő megvalósítani mindent, én úgy gondolom, hogy itt ez egy kollektív kötelezettség, amely mindegyünk vállán nyugszik, a parlamenti képviselőkön, Eh, és mindannyiunkon múlik az, hogy összetudjuk kapcsolni a nemzeti parlamenteket azzal, ami itt Brüsszelben zajlik. És ma például kaptam egy kérdőívet valamiféle intézményről, től, arra vonatkozóan, hogy mit gondolnak, hogyan működik az Európai Unió, és én azt gondolom, hogy még tényleg megpróbálunk sokat tenni azért, hogy javuljon a demokrácia helyzete, és, és próbáljunk meg bevonni a parlamenteket, a nemzeti pártokat, hogy a, a, az elszámoltathatóság nagyobb mértékben megvalósuljon az uniós folyamatok tekintetében. És aztán uh, Görenc úr, Német Sém, hát itt nincsenek meglepetések, nem fogom megnevezni a bűnbakokat, de mindenki tudja, hogy elmennek a bizottsághoz, fordulnak, vagy a költségvetési bizottsághoz tudják, hogy hol mennek el pénzek, és hol nem. És hogyha a parlament úgy szavaz majd a mi forrásunkról, akkor úgy gondolom, hogy valószínűleg össze fog jönni a minősített többség, majd összejönnek jönnek a nehézségek, amikor a költségvetés módosításokról ö, lesz szó. Ez óriási csatákat fog hozni, akkor, amikor az új bizottság, az új parlament feláll, nem annyira új lesz ez a parlament, hiszen az már egy pár hónappal korábban fel fog állni, de én már most is készülök erre a pillanatra, mert itt nagyon sok dolog mehet félre. És ha nem kapom meg ezeket a kiegészítő forrásokat a költségvetés módosításra, akkor olyan sok adósság marad a nyakunkon, hogy a humanitárius segítségnyújtást jövő év elején be kellene szüntetnünk ezt el is mondtam a Parlament Költségvetési Bizottságának, és hát meg is csicsertem őket, mivel hiszen önök, a Költségvetési Bizottság azt javasolta, hogy erősítsék meg a mi költségvetési forrásainkat, de hát tavaly novemberben, ugye, mint tudjuk, egész egyszerűen ezt lesöpölték az asztalról, és ezért vagyunk ma itt ebben a helyzetben. Nagyon rossz lenne, hogyha az új biztost erről kellene tájékoztatnom, hogy egyszerűen becsődölt a félgazgatóságunk, és ön a humanitáros segítség nyújtásért felelős biztos, és hát az első évben nem fog tudni semmit tenni, mert olyan adósság halmozódott fel, hogy ez nem tudom mit tenni. Tehát a 250 ezeres összeg számunkra kulcsfontosságú lesz, és hát a végsőkig el fogok menni azért, hogy kiharcoljam ezt a költségvetés módosítást. Aztán említették ugye Ruandát, hogyha tanultunk a múltból, akkor talán azt, hogy itt megválogatom a szavaimat, de megválogatom a szavaimat, de úgy gondolom, hogy a közép-afrikai közösség esetében ott már előre látható volt az, hogy mi fog bekövetkezni, és Krisztalina volt az egyik olyan személy, aki már látta, hogy mi fog történni, és a franciákkal beszélt, Evolui Amoszt is bevonta, mi forrásokat mobilizáltunk, és fel tudtunk itt lépni. És akkor még akkor még tudtunk tenni valamit, de az is világosá vált, hogy az európaiak nem voltak igazán felkészültek, és nem akartak fegyveres erőket mobilizálni, és nem de hát hogyha humanitáros segítségnyújtás nem tud a fővárosból se kilépni, mert e, egymást ölik le az emberek, e, akkor azért ez kiózanítalónak kell, hogy hasonló, hogy igenis kell katonai erő amely biztonságot ö, e, tud biztosítani. Igen, az EUFOR végül ö, segítséget nyújtott, de hát túl későn és túl keveset. Tehát egy icipici előrelépés történt ezen a téren, hogy, hogy bizony kell katonai segítségnyújtás és a humanitárius segítségnyújtás mellett. Aztán itt az Európai Beruházási Bankkal kaptól származó hitelek, itt ugye Szörenzen mondták nekem, hogy Szörenzen úr, ez egy nagyon csábító ajánlat, Hát ami, ha nem jutunk egyik módon pénzhez, akkor megpróbáljuk a másik útat. hát mm, így tudunk politikusan eljárni. Aztán a klímaváltozás tekintetében felmerült a kérdés, hogy másokkal, illetékes szervekkel kapcsolatban vagyunk. Igen, ez így van. Tehát tudják, hogy nagyon szoros a kapcsolat a katasztrófavédelem és a klímaváltozás következményének enyhítése között. Tehát ez egy érme két oldala, tehát a, a mi szakértelmünket is kikérték már többször, akkor, amikor elemző munkát végeznek arra vonatkozóan, hogyan lehet a klímaváltozás hatásait enyhíteni. Máskor mi fordulunk hozzájuk, mi itt elég szimbiózisban élünk, tehát a kutatók eh, és a kutatók központ más munkatársai eljönnek hozzám az új eh, vészhelyzeti központban együtt összeülünk, és megvizsgáltuk már most is, hogy hogyan tudunk majd együttműködni. Nem tudom, hogy ez is elhangzott, a humanitárius segítségnyújtás egy nagyon férfias dolog, de hát én azt gondolom, hogy nagyon sok bátor nő végzi ezt a munkát. Az elmúlt héten is láthattam ezt, nagyon komoly kockázatokat vállalnak a hölgyek, olyan történeteket mesélhetnek, ahol ahol, ahol a segítségnyújtás valóban úgy történik, hogy szekéren, összvéren és mindenféle módon próbálják eljutatni a segítséget és faluról falura mennek és tárgyalnak, hogy gyógyszert hozhatnak-e a segítők, és itt tovább, és itt tovább. És itt nem az én embereimről beszélek, ezek mindenféle civil szervezetek, nemzetközi NGO-k, akik az életüket kockáztatják adott esetben azért, hogy segíthessenek. Igaz az, hogy amikor a logisztikusokkal beszélek, akkor itt igen, ez a férfias fellépés, a helikopterek, harckocsik vagy, vagy kamionok odajutatására középpontban, de hát erre is szükség van. És hogyha a muszlim országokra tekintünk, hát én azokat sem tartom feltétlenül férfi által dominált országoknak de fontos, hogy ők is megértsék a semlegesség és a függetlenség értékét, hiszen ez igaz lehet a saját civil szervezetek számára is. Ez a munka jelenleg is zajlik, de én, én nagyon hiszek a párbeszédben. Meg kell néznünk azt, hogy ki milyen kulturális háttérrel érkezik, de biztos, hogy vannak közös hasonló elemek, és akkor ha a bizalom légkörét is meg tudjuk teremteni, és együtt tudunk működni más kulturális háttérrel rendelkező adományozókkal is. Globális szinten kell ezt az együttműködést megoldani, hiszen olyan gyorsan változik a világ, nem lehetünk biztosak abban, hogy a mi értékeink, majd automatikusan máshol is értéké válnak, nem, meg kell vitatni az értékeket, és meg kell beszélni azt, hogy így csináljuk, mások azt mondják, hogy úgy csinálják, és hát érvek, ellenérvek kell, hogy ütközzenek, és hát biztosak lehetnek abban, hogy a következő, az új DEVE szakbizottsággal is együtt fogok majd működni, és eljövök majd az új ülésekre is, és akkor az elnök asszony most már angolul folytatja az elnöklést, hiszen most már tolmácsás nélkül fog tovább zajlani az ülés. Köszönjük szépen Szörenzen úrnak ezt a beszámolót. Money and that we have to make transfer from infrastructure funds or other funds in order to pay for the food and that we are paying for six million Syrians that are hidden by the war